tervezetet, és e, egy módosítást javaslok a napirend tervezethez. Alfonzi kollégánknak 16 órakor el kell mennie, és azt javaslom, hogy az elnök közleményei után a tízes ponttal kezdjük. Itt egy jelentés tervezetről van szó, és itt elsősorban a főbb vonalait fogjuk meghallgatni ennek a jelentéstervezetnek. Másrészt pedig Monika Olmeyer kolléganőnk nincs még itt bent a teremben, de már találkoztam vele. Neki azt javaslom, hogy az ő jelentés tervezetének megvitatását, a 17-es pontot halasszuk el, és holnap reggel foglalkozunk vele. Tehát ez az ingatlan politikával kapcsolatos téma, költségvetési szempontból is fontos ez a téma, és a O'Sullivan úr azt kérte tőlem, hogy mivel meghívtam a Költségvetési Bizottság ülésére, hogy holnap reggel tárgyaljuk ezt a témát, mivel holnap délelőtt több időnk lesz, mint ma délután, de majd, hogyha bejön a Olmájer kollega nő, akkor Holmájer kollega nő, akkor majd ismételten megteszem ezt a javaslatot. Igen, azt is jelezték, hogy Godmanis kollégánk még nincs itt, és ő, ő ma délután szeretné a 14.-15. témákat megvitatni. Ártongs úr, a napi rendel kapcsolatosan van megjegyzése? Egy egyszerű kérdésem lenne, tisztelt elnök úr. Nincs még néhány dokumentum, ami a napi renden van, és szeretnék például beszélni ezekről a kérdésekről. Nagyon jó. Tehát itt van a kezemben a Kobu News, a levezetési papír. Nem tudom, hogyha valaki Hartong úrral, akkor összeül és megnézik, hogy melyek a hiányzó dokumentumok. José Luis kijavít, tehát nem O. Sullivan, hanem Pierre Vimon úr a külső tevékenységekkel, akciókkal foglalkozó igazgató, vezető elnézést a tévedésért. Ha nincs más megjegyzés, akkor elfogadjuk a napi rend tervezetet. A második napi rendi pont az elnök közleményei. A koordinátorok a múlt héten üléseztek, és arról döntöttek, hogy Francesca Balcánit fogják eh, jelölni a hár, hármas szakaszra a 2012-es költségvetésre. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó ö, eh, jelölés, úgyhogy tapsoljuk meg. Francesca. Francesca, megbízunk önben, és sok sikert kívánunk önnek. A koordinátorok azt is javasolták, hogy jelenlét, ne, jelenléte hiányában José Manuel Fernándezt jelölték a többi intézménnyel kapcsolatos jelentés kidolgozására. Tehát itt elsősorban, ahogy látják, a 2012-es költségvetést a földközi tengeri országok képviselői fogják majd eh, kidolgozni. Más jelölésekről is döntött a koordinátorok csoportja. Reimer Böge úr az állandó jelentéstevő, a szolidaritási alap különböző területeivel foglalkozik. Inge Gressler a költségvetési rendelettel foglalkozik, a 2011-es költségvetési módosítással, Han Jensen a, a fejlődő országok támogatásával, és a költségvetéssel foglalkozik, a halászattal kapcsolatosan Alfonsi úr fogjuk majd meghallgatni. Azt is hozzátettem, hozzáteszem, hogy a koordinátorok azt kérték tőlem, hogy Reimer Böge a, foglalkozzon a Lisszaboni jogalkotási csomaggal is és hosszú érvelések után eh, sikerült meggyőznöm Reimert, hogy fogadja el ezt a felelősséget, vállalja el ezt, és eh, eh, meg kell tapsolnunk Reimert is. Teljes mértékben megbízunk benne, nagyon szomorúak voltunk a decemberi események miatt mindenki fáradt volt már decemberben, de most új alapokra, alapokon indul el a munka, és majd még ő is szót kap egy nagyon fontos témában. Van egy másik közleményem is. Megragadtam az alkalmat ugyanis a valsói francia nagykövet kaptam egy meghívót, és az európai pénzügyekkel foglalkozó konferencián a lengyel hatóságok is részt fognak venni. Lewandowski biztos úr, Danuta, Danuta Hübner, a német Bundestag egy képviselője, a német szociáldemokrata párttól, aztán találkoztam a, ezen a konferencián a Grostovski pénzügyminiszter úrral is, ő lesz a Miniszterek Tanácsa elnöke. Vele fogunk majd a 2012-es költségvetésről vitát indítani. Aztán az európai ügyek miniszterével is találkoztunk. Nagyon közel áll a lengyel miniszterelnökhöz, és koordinációs szerepet játszik. Ez egy nagyon fontos a szerepe európai ügyekkel foglalkozik, Miola Tolcsevics, sajnos nem jól ejtem a nevét, tehát nagyon-nagyon jól informált partnerekkel találkoztam, és felkészülten állnak a tárgyalások elé. A Sure bizottság el is indította a e, vitát a saját források és a e, pénzügyi tervvel kapcsolatosan 2012-re vonatkoztatva. Azt is e, megtudtam, hogy a, az a magyar miniszter, vagy miniszterek, akikkel ma délelőtt találkoztam, elmondták, hogy a tanács sok tanácsban nem a költségvetés vagy az ECOFIN tanács, hanem az általános ügyek tanácsa foglalkozik majd a költségvetéssel. Mellesleg ezt már sejtettük, de ma reggel erről hivatalosan is informáltak. No, erről tehát így döntöttünk, ami a nyelveket illeti látják, a Kobonyuszban ott vannak a nyelvek, webstreaming is van, van közvetítés, a hármas napirendel kapcsolatosan az ülések jegyzőkönyveinek elfogadását látják, hogyha a ülés végéig semmiféle megjegyzést nem kapunk, akkor elfogadottnak tekinthetjük ezt. Alfonzi úr a halászati témában. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a napirend módosítását, ugyanis nekem a lehető leggyorsabban a regi bizottságba kell mennem. Egy véleményről van szó, a Komor szigetek közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról van szó. Itt három évre vonatkoztatva két millió euróról van szó. A Salamon-szigetekkel kapcsolatosan szintén hasonló véleményt kell készítenünk. A megállapodás már évek óta létezik. 2010. december 31-én még van érvényben a megállapodás, ezt a véleményt el kell fogadni, ezt kérték tőlünk, tudjuk, hogy mi az okok, a időbeni problémák voltak itt elsősorban a Lisszaboni szerződés érvénybelépése miatt, annak ideje miatt, ami az új eljárást illeti, ezt a protokolt vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. A, természetesen én azt javaslom, hogy támogassuk, fogadjuk el, komor szigeteket támogatni kell. Összegezve tehát a, a Salamon-szigetekkel kapcsolatosan is lesz egy találkozó a halászati bizottsággal, és ezek olyan régiók, csak úgy, mint a Mauritánia, ahol mindenképpen ezt, ezt, ezt a politikát folytatni kell, fejleszteni kell és tárgyalni kell róla. Très bien. Rendben van. Köszönöm szépen. Eider Gordia Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kértem szót, mert Eszelja asszony nincs itt, nem lehetett itt. Krelj asszony kérte tehát, hogy az ő nevében szóljak, mert egy másik bizottságban van. Melesleg egy írott nyilatkozatot adott, és én azt hiszem, hogy fel fogom olvasni francia nyelven a Grele asszony. Igen, elnézést kérünk, a francia kabinban problémák vannak, és nagyon rosszul jön a hang, alig, alig hallani. Tehát Röli asszony nevében fogok most szólni, Francia nyelven fogom felolvasni a szöveget. Hát, Greli asszony aláhúzza azt, hogy mennyire új a helyzet. Az előző megállapodásban megvoltak az alapvető százalék arányok, most a új helyzetben mindenképpen fontos az, hogy a bizottság és a parlament értékelje az új helyzetet. Nagyon fontos új információkra került sor, de voltak nehézségek elsősorban a Komor szigetek adminisztrációs hiányosságai miatt. De itt nem kritikával szeretnénk élni, hanem mindenképpen szeretnénk a jövőben is nagy figyelmet szentelni a témának. Hát ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Aglund úr, igen, köszönöm szépen. Én vagyok a Halászati Szakbizottságnak az alelnöke. Úgy vélem, hogy az, amit Gruja asszony kiemelt, és az a megközelítés, amelyet a jelentés készítője alkalmazott, hogy legyen egy vita itt eh, a jövőről, illetve a gazdasági aspektusáról, a halászati partnerségi egyezményeknek, ez nagyon jó megközelítés, még akkor is, hogyha nagyon kis mértékű ez a dolog, ugyanez a gazdasági felelősség, ugyanilyen felelősséget ad ez nekünk, függetlenül attól, hogy milyen mértékű pénzösszegekről van itt szó. Számos nagyon komoly probléma van a halászti partnerségi egyezményekkel kapcsolatban. Ezek mind elkölcsi, mind pedig gazdasági jellegűek. Most nem akarom önöket ezzel fárasztani, sem a halászati, sem pedig az erkölcsi agályokkal, csak szeretnék arra rámutatni, hogy a gazdasági egyezményeket, hogyha már meghagyjuk, követni kell, és számos ilyen egyezményt nem követik, és ez vonatkozik a Salamon-szigeti megállapodásra is, amelyet nem régebben fogadtuk el. Részt vettem egy mauritániai delegációs látogatásban, rengeteg pénz megy ide is, és itt is vannak kritériumok az egyezményben, amelyek a pénzekhez vannak kötve, és ezeket sem tartják be, és ilyenkor a bizottságnak vissza kellene tartani a pénzeket. Tehát nagyon érdekes gazdasági aspektus is kötődik mindehez, és a halászati szakbizottság ezeket már érintette. Szeretnék egy általánosabb körű vitát erről, nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megszervezni a szakbizottságban Szerintem erre szükség lenne, és a frakcióm ezt már többször felvetette a több éves pénzügyi keret kapcsán, és többször felvetettük a halászati partnerségi egyezmények kérdését, és szerintem más frakciók is hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi. Très bien. Nagyon jó, köszönöm szépen minden kollégának az elhangzottakat. Tehát ahogy a jelentés tervező eh, javasolja, együtt kell működnie a két bizottságnak, tehát a halászati és a költségvetési bizottságnak, a külügyi bizottsággal is együttműködünk, aztán a foglalkoztatási bizottsággal is együttműködünk, elsősorban a globalizált az európai globalizációs alkalmazkodási alap témájában. Tehát ha együttműködnek a bizottságok, sokkal könnyebb közös elveket kidolgozni, foglalkozunk az adott témával, a az adott szakbizottságnak és a költségvetési bizottságnak meg kell egyeznie, ugyanazt az álláspontot kell mindenképpen képviselnie. Tehát ahogy a gyakorlatban már ez a múltban is így volt, a halászati bizottsággal kell majd együttműködnünk. Alfonzi úr jelentésével kapcsolatosan ö, írott formában néhány napon belül rendelkezésre fog állni, először francia nyelven, aztán a többi uniós nyelveken ami a módosító indítványok benyújtásának határideje február 15-e 12 óra. Akkor így most lesz még egy kis időnk, de természetesen előzetesen meg fogják kapni a jelentést. Alfonzi úr, akkor ez így rendben van? Nem, Hartung, Hartung úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném kifogásolni itt az eljárást, a halászat és szakbizottság egy véleményt kért a kötvetési szakbizottságtól. Nem tudtunk igazán jó véleményt adni, mert vagy csak ellene, vagy mellette tudtunk volna lenni, és kifogást szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. Monsieur cher collègue. Kedves kollégám, ez az eljárás. Általában minden alkalommal, amikor egy nemzetközi megállapodásról van szó, a megállapodást a jogalkotási hatóságnak el kell fogadnia blokkban, tehát itt egy ratifikációs eljárásról van szó. Vagy pedig egyetértünk, és akkor igennel szavazunk, vagy pedig nemmel szavazunk. De egy nemzetközi megállapodást egy parlament, a parlament nem ratifikálhatja ez mindig így van a nemzetközi megállapodásoknál, legyenek azok kereskedelmi megállapodások, fejlesztési megállapodások, halászati, diplomáciai, és így tovább. Köszönöm szépen, Alfonzi úr, és ö, azt javaslom, hogy a napirend 5 pontjára menj, térjünk át. Az új jelentéstevőnknek, Francesca Balcáninak adom meg a szót. Már a múlt héten elmondta röviden a gondolatait a 2012-es költségvetésről is, és most neki adom meg a szót, Francesca. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden kollégának, köszönetet mondok. Ebben az évben a költségvetési eljárás egy nagyon furcsa időszakban indul el, ugyanis most vezettük be az első európai szemesztert. Ez egy új dolog, 2010 hozta meg nekünk ezt az újdonságot, mellesleg sok más újdonság mellett szükség van arra éppen ezért, hogy átgondoljuk azokat a politikákat, amelyeket az utóbbi húsz évben a ö, tagállamokban bevezettek. Itt elsősorban az adósság kezelésével kapcsolatos problémákról van szó. Aztán a gazdasági kormányzás. Ugye azt mutatta, hogy az euró nem igazán stabil a gazdasági kormányzásról nagyon sokat beszéltünk ebben a parlamentben. Már a múlt júniusban egy nagyon fontos állásfoglalást is hoztunk. Az uniónkban nem csak a stabilitásról kell beszélni a jövőt illetően, hanem egy valóban megvalósítható jövőről kell beszélnünk. Az európai szemeszter egy alapvető szakasz lesz arra, hogy hogyan lehet a problémákból kilábbalni. Intézményes szinten is, nem csak költségvetési szinten. A kormányzás elsősorban azt jelenti, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni a koordinálásra a költségvetési szinten, a gazdaság szintjén. A ön elnök úr kiváló munkát végzett a válságkezelés szintjén is. Látjuk azt, hogy sokkal több forrásra van szükség, de az is fontos, hogy szinergiát képezzünk a különböző források között. Nagyon konkrétnak, nagyon pragmatikusnak kell lenni, ö, koherenseknek kell lennünk a választásainkkal. Mindazokkal a választásokkal, amelyekre a múlt évben ö, került sor. Természetesen mm, a parlament nagyon nagy felelősséggel lépett fel, a kormányzás területén is. Nagyon nagyok a lehetőségek, hogy a költségvetés több legyen, mint csak egy költségvetés az új európai kormányzás terén. Éppen ezért nagyon fontos, a nagy európai célkitűzéseket kell kialakítani. Már nem csak arról beszélünk, hogy az egyes tagállamoknak legyenek céljaik, célkitűzéseik, a tanácsnak legyenek céljai, a bizottságnak és így tovább. Nem, most európai szintű nagy célokra van szükség. Elfogadtuk a 2020-as stratégiát. Nagyon fontos az öt irányvonal, a kutatás, a munka, a, a fejlődés, a, az oktatás, a klíma, a szociális inklúzió témája. Tehát ott van a kormányzás új eszköze, ott van az új költségvetés és az új európai szem, szemeszter. Megvannak a nagy európai prioritások. A prioritások nem lehetnek mások, mint a 2020-as stratégia prioritásai. Tehát ezen elemek alapján kell elindulnunk. Ezen az alapon kell a bizottságnak is kidolgoznia a programjait, és el kell mondania, hogy mennyit szándékozik beruházni ebben az évben és a jövő évben. Tehát a bizottságtól az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok információt várunk. Ö, elmélyült elemzésekre van szükség a 2020-as stratégia tükrében. Ö, fel kell készülni a munkára, munkadokumentumokat kell kidolgozni, a különböző ö, szinteken a párbeszédet kell biztosítani a költségvetéssel kapcsolatos prioritásait a bizottságnak ki kell dolgoznia. A nemzeti parlamentekkel is lehet, hogy lesznek feszültségeink, de fontos, hogy elmondjuk a nemzeti parlamenteknek is, hogy mi a matrix, mi az európai jövő céljainak a prioritásai, mi a 2020-as stratégia és az európai szemeszter fő prioritásai a különböző bizottságokkal koordinálni kell a munkánkat, és biztos, hogy lesznek olyan javaslatok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy olyan dokumentum szülessen, amely a bizottsági javaslatai alapján azokat figyelembe véve egy nagyon hatékony, jó nyilatkozat lesz, ami a mi politikai nyilatkozatunk lesz. A, a szerepünket mindenképpen fel kell értékelni. Ki kell állni a parlament lehetőségei és szerepe mellett Európától nagyon fontos mandátumot kapott a parlament. Éppen ezért a költségvetési eljárási folyamatokban is mind ezekre a gondolatokra gondolni kell, és ha konfrontálódunk is a különböző bizottságokkal, a cél az, hogy a 2020-as stratégiát valósítsuk meg, hogy az európai prioritásokat dolgozzuk ki hosszú távon, és ne a rövid távú célok megvalósítására, hanem hosszú távon gondolkodjunk. A bizottság javaslata alapján mindenképpen tisztázni kell majd a konfrontációk, vagy a feszültségeket is, és a különböző problémákat. Mind erről szeretnék majd tehát önökkel a jövőben folyamatosan tárgyalni. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Szeltátor Gáligának adom meg a szót. Gracias, presidente, como coordinador de, del grupo. Köszönöm szépen, Elnök úr, koordinátorként az EPP frakció részéről szeretném, illetve mindenfajta sikert kívánunk a kollégelőnek a munkájához, és azt kérjük, és azt mondjuk, hogy kezdetettől fogva nagyon szívesen együttműködünk vele. A, az elmondattakkal kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy az Európai szemeszter természetesen a korábbi költségvetési évektől különbözni fog. Itt az Európai Bizottság fogja majd ellenőrizni a költségvetéseket. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy úgy tűnik, hogy kevés a kapcsolat az európai költségvetés, illetve az Európai Unió költségvetése között. Az éves költségvetés nem ad lehetőséget arra, hogy sokat mondjuk a gazdasági kormányzásról. A Súrás Szakbizottság jelentéstevőjeként én emiatt aggódok egy kicsit. A legfontosabb kérdés az Európai Unióban a gazdasági irányítás, illetve a pénzügyi irányítás kontextusában kerül megvitatásra, de egyre kisebb a kapcsolat a közösségi struktúrával, a közösségi pénzügyi struktúrájával. Minden javaslat, amit a jelentéstevő tesz, az megmutatja a szerepünket, és javítja a parlament szerepét abban, hogy felmérjük a nemzeti költségvetéseket. Biztos vagyok abban, hogy a gazdasági szemeszter részévé válik a költségvetési folyamatnak aggódunk amiatt, hogy nincsen kapcsolat a nemzeti költségvetés, illetve a közösségi költségvetés között. Tudom, hogy számára ez egy intézményi kapcsolat is, de ha megnézzük a költségvetési helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy amit ők kér, az igazából jelenleg még kivitelezhetetlen, nem igazán támogatják ezt de képe, készek vagyunk arra, hogy támogassuk ezt, és remélem, hogy a jelentés készítője a szocialista frakcióban ugyanezt a fajta gyakorlatot követi majd, mint amit a jelentés tevő az elmúlt évben is követett, mint ahogy Szidónia is tette ezt a múlt évben, hiszen még mindig egy nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk, a tagállamok, az Unió is eh, pénzügyi nehézségekben eh, van, a Bálcáni asszony által javasolt eh, költségvetés tervezet valószínűleg ugyanazt a fajta szigorúságot fogja bevezetni, nem fogja növelni a költségvetés mértékét, mert a tagállamok nem lesznek hajlandóak ezt követni. Ugyan azzal az eredménnyel végződhet ez, mint a múlt évben a költségvetési vita, Európai költségvetés lesz ez, egy olyan, amit már a frakciók támogatnak. A jelentéstevő azon vágya, hogy a 2020-as stratégiákat párhuzamba hozzuk a 2012-es költségvetési elképzelések, ez egy jó választás, és vannak hiányosságai, is a 2020-as stratégián költségvetést illetően, néha nem emelik ki a speciális politikai területeket akkor, amikor a kiemelt kezdeményezésekről beszélnek. Szükség lenne egy költségvetési iránymutatási jelentésre, és ez egy technikai jellegű eljárás, és remélem, hogy a politikai frakciók is azt szeretnék, hogy a jelentés előtt a költségvetési irányvonalakról legyenek technikai jellegű dokument. Ez nem egy állásfoglalás, ez csak iránymutatásokat tartalmaz a költségvetéssel kapcsolatban. Meg kell beszélnünk azonban a prioritásainkat és a jelentéstevővel a frakciókkal, és utána kell elkezdeni a 2012-es költségvetési folyamatot a nagyobb láthatósággal. Merci beaucoup, monsieur Ag Nagyon szépen köszönöm, Hagyund úr a szó. Men. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is hagyj, hagyj gratuláljak a jelentés készítőjéhez. Én vagyok a liberálisok árnyék jelentéstevője, és már várom az együttműködést a jelentés készítővel. Jónak tartom azt, hogy összekapcsolja a gazdasági irányítási csomagot, és nem csak az európai szemeszterrel kapcsolja ezt össze. Nagyon fontos új elem ez az európai gazdasági politikában. Ugyanakkor szeretném azt hangsúlyozni, hogy akár csak az előttem szóló, én nem látom az igazán erős kapcsot az európai költségvetés, illetve a nemzeti költségvetések között. Szerintem ezt erősíteni kellene. Ami a piltásokat illeti politikai szemszögből, megismételem azt, amit egy évvel ezelőtt is elmondtam, hogy meg kellene próbálnunk a 2020-as stratégiát és az ambícióinkat összekapcsolni, és ezt visszatükrözni a költségvetésben. Fel lehet tenni a kérdést, hogy tavaly sikerült-e ez nekünk, vagy nem. Szerintem bizonyos mértékig sikerült, akkor például, hogyha a pénzügyi eszközökről, az elérhető egy fejezet alatti pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor azt láthatjuk, az egyában kisebb volt a csökkentés, mint ahogy azt a tanács korábban szerette volna, ez is egy sikernek könyvelhető el. A 2,9%-os növekedést elértük, és úgy gondolom, hogy ezek sikeresek, sikernek könyvelhetőek el. Voltunk, voltak olyan helyzetek is, ahol nem voltunk sikeresek. Úgy gondolom, hogy a karácsony előtti tárgyalás a tanácsal nem volt annyira sikeres, és a helyzet most már még bonyolultabb. Gariga úr megszorításokról beszélt, és az a levél, amit a miniszter, brit miniszterelnök és mások is aláírtak, például a francia, illetve a német támogatás van ennek, ennek irányába. Ennek az az eredménye, hogy a tanács csökkenteni szeretné a költségvetést, és gondolom, hogy ugyanez lesz 2012-ben is. Szerintem egy mély elemzésre van szükség, hogy mit is akarunk tenni a 2012-es költségvetéssel, nagyon kicsi növekedési esélye a költségvetésben, és ezért a jelenlegi költségvetés is meg kell vizsgálni, és hogy ennek milyen hozzáadott értéke van. És visszatérve a, költs- a jelentéstevőre, meg kell nézni, hogy a 2020 stratégiában milyen közös céljaink vannak, és hogyan lehet ezt tükrözni a költségvetésben. Hogyha ezt eh, valóban meg lehetne valósítani, akkor az óriási változásokat vonna maga után a költségvetésben, ez sokanak, sokanak ez nem tetszene, de én szívesen megnézem ezeket. A Sura ezt teszi, a liberális, a liberálisok részéről a Surában ezt tesszük. Tehát jó kiindulási pont lehetne ez a tárgyalások szempontjából, ami az iránymutatásokat illeti figyelembe véve azt, hogy milyen politikai kihívások állnak előttünk, és hogy sikerült elérni a megalapodást a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, nem lenne jó átugorni ezeket az iránymutatásokat, mert így már van egyfajta széleskörű konszenzus ezzel kapcsolatban, mit akarunk a költségvetésben, mit akarunk nevelni, mit, mit, mit pedig nem. Ezért nem jó az, hogyha másfajta irányvonalak alakulnak ki. Egyetértek az előttem szólóval az irányvonalakat illetően várom az együttműködést a jelentés készítőjével, szerintem nagyon érdekes lesz a munka a 2012-es költségvetésről. Merci, mon cher collègue. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollega. Görend Fernek adom meg a szót. Uh, uh, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Meg vagyok arról győződve, hogy Francesca nagyon jó munkát fog végezni. Árnyék jelentéstevő volt az elmúlt uh, évben, és szerintem nagyon kompetens előadó lesz, jó munkára számítunk tőle. Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb Szidonia is jó munkát végzett tavaly, azt, hogy belevonta a szabizottságokat a munkába, és ha jól értettem Franceskát, akkor ő is ugyanezt a fajta megközelítést próbálja alkalmazni, és még hamarabb is bevonja a szakbizottságokat, mert szerintem pontosan ez az alapja a sikeres költségvetési munkának. Úgy gondolom, hogy érdekes a javaslat Francesca részéről, hogy legyenek kevesebb um, adó uh, dokumentumok. Uh, már így is vannak irányvonalaink, itt van a 2020-as állásfoglalás, nem hiszem, hogy ez nagyban különbözik uh, a mostani elképzelésünk attól, amit tavaly mondtunk. Néha túl sok időt, túl sok munkát szánunk arra, hogy megismételjük magunkat. Úgy vélem, hogy jó lenne az, hogyha megpróbáljunk koncentrálni a pénzügyi programozásra, a tényleg lényegi munkára, a, az adatokra, ez lenne a jó megoldás. Arra kell koncentrálni, ezekre kell koncentrálni, nem pedig szövegeket, módosítókat kellene létrehoznunk nem az általános politikai irányvonalakkal kell foglalkozni. Természetesen várjuk a többi frakció véleményét is. Salvador megjegyzését illetően, illetve Karl megjegyzése az öt kormány főleveléről. Nem vagyunk naívak, tudjuk, hogy ez kemény lesz, tudtuk, hogy kemény lesz, ugyanolyan kemény, mint tavaly, sőt, még keményebb is, de nem gondoljuk azt, hogy engednünk kell. Erős érveink vannak az Európai Unió költségvetése mellett számos területen. Csak nézzük meg az EU 2020-as stratégiáját, vagy nézzük meg a struktúrális alapokat, a kutatásfejlesztési politikákat, az innovációt, az infrastruktúrát. Tehát tényleg szükségünk van erre ahhoz, hogy Európát gazdaságilag életképessé tegyük. Ezt nem lehet csak a nemzeti költségvetések áll, által. Ezért a kapcsolat, amit elmített Franciszka a nemzeti költségvetésekkel nagyon fontos. Persze ez egy úttörő munka, nem várjuk azt, hogy azonnal megjelenjen a megoldás a szinergiákra a nemzeti és az uniós költségvetések között, de valahol el kell kezdenünk, mégpedig most, mert egyértelmű az, hogy ebben a helyzetben az Európai Unió valóban többletértékkel rendelkezik, és erre rá kell mutatnunk, és nem lehet egyszerűen csak engedni a megszorítás intézkedéseknek. Olvastam a tanács előzetes álláspontját a költségvetéssel kapcsolatban, ez nem igazán produktív, természetesen támogatni kell a fontos politikákat, de mindig az volt, hogy de, de, de, megszorítások, nincs több pénz, vége. De akkor mi van a fontos politikák finanszírozásával? nem is érdekli őket. Tehát ez a probléma. Úgy gondolom, hogy ezt az álláspont ellen fel kell lépnünk, még akkor is, hogyha én megértem a helyzetet, nem vagyok naív, ahogy mondtam, de ez tényleg egy nagyon fontos feladat az Európai Unió számára. Támogattam azt, amit Francesca mondott. Merci, Göran. Köszönöm szépen, Göran. Helga Tüpeli a szó. Thank you, Chair. Uh, my Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni Francesca Bázánynak, én is az európai szemeszter elkezdődött, és a bizottság monitorizza sokkal részletesebben az, hogy a tagállamok hogyan használják, milyen költségvetést dolgoznak ki, hogyan próbálják meg kezelni az adósságaikat. És ez egy jó megközelítés természetesen, van egy nagy, közös problémánk. Politikai szempontból azt hiszem, hogy még mindig nagyon jó az okok arra, hogy egy magasabb költségvetés legyen európai szinten, mert hogyha meg akarjuk valósítani a 2020-as stratégiát és, és a célkitűzéseinket, akkor sokkal több pénzre, forrásra van szükségünk. Meghallgattam Salvador Gariga képviselőt, és a legtöbben ugye azt mondják, hogy a megszorító politikák miatt nem lesz több pénz de van egyetlen egy alternatíva marad, hogyha nem valósítjuk meg a 2020-as stratégiát, mert a régi prioritásainkhoz ragaszkodunk, és nem tudjuk megvalósítani az új cél, célokat. Azonban, hogyha igaz az, hogy a tanácsban is a legtöbben azt mondják, hogy nincs lehetőség több pénzre, több forrásra 2011-ben sem már, akkor mindössze az a kérdés marad, hogy valahol hol csökkentünk, vagy, vagy akkor nem lesznek új prioritások. Nincs más alternatíva. Köszönöm. Godmani szúr. Avant que vous preniez la parole, cher collègue. Kedves kollega, még mielőtt szót adnék, fontosnak tartom jelezni, mielőtt jött, már említettem a bizottság tagjainak, hogy azt szeretné, hogy az ön pontjait, napirendi pontjait inkább ma délután, és nem pedig holnap vitassuk meg. Igen, azt szeretném, ha inkább ma délután vitatnánk meg ezeket a pontokat. Hogyha megnézzük a 2011-es számadatokat, akkor azt látjuk, hogy három helyen látjuk azt, hogy a kohéziós területen van több, 4,7 millió, hogyha az 1 milliárdot hozzáteszük ehhez, amit ugye mi már elfogadtunk december végén, és a ö, tanács elfogadta a bizottság javaslatát, akkor itt 17%-os növekedést látunk. A második növekedési elem a hetedik programmal kapcsolatos 5,5%-kal több, ez 1,9 a külügyi szolgálatunkra szántuk ezt az összeget. Én úgy gondolom, hogy a 2012 csak a, úgy lehet elemezni, hogy hogyan lehet ezt a két többletet megvalósítani. Tehát itt, itt nem kötelezettségvállalásokról beszélek most, hanem egész egyszerűen meg kell nézni a különböző országokban január 1 mi is volt a helyzet. 2012-re vonatkoztatva azt hiszem, hogy nehéz lesz a helyzetünk a költségvetés szintjén. Nagyon nagy a feladatunk, nem tudom, hogy az egyes országok hogyan is, hogyan is tervezik meg a költségvetésüket. Az én országom 35%-os növekedést irányzott elő a kohézióra, de valószínűleg más országoknak nincs ilyen lehetőség, hogy 35%-kal növeljék ezt a területet. Éppen ezért a bizottságtól meg kell kérdeznünk, hogy mit lehet tenni, ne álmodjunk 2012-ről, növekedésről, több erőforrásról a hetes, hetedik programmal kapcsolatosan. Minden a mi kezünkben van. Nekünk kell eldönteni, hogy kinek adjuk, vagy kinek nem adjuk a projekteket. Nem a bürokraták azok, akik ezt el kellene, hogy döntsék vannak, akik nem tudják megvalósítani a célkitűzéseiket. Éppen ezért nagyon komolyan el kell gondolkodnunk mindezzel. Nem lehet 2012-re egy nagyon megnövekedett költségvetést betervezni. Nagyon sajnálatos ez, de ezt ki kell mondani, legyünk reálisak, hogyha új prioritásokat akarunk több pénzzel, akkor, akkor több mint 5 milliárdra lenne szükség. És ezt csak így lehet elképzelni. Köszönöm szépen. Sí, eh, Nagyon szépen köszönöm. James Ellis meg a szót most. Thanks eh, very much, Chairman. Um, köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Én mindig arra gondolok, hogy a 2001-es költségvetésben tulajdonképpen mi is volt a folyamat, az eljárás, és gyakran hozzászatunk ahhoz az eljáráshoz, hogy két olvasat volt, csak egy olvasat lett végül is, és láthattuk azt, hogy milyen sok költségvetési sor van, és néha a kollégák még a szakértők is tudták, hogy ez hogyan kapcsolódik bele a döntéshozatali folyamatban. azt többi szakbizottsági tag számára sok segítség volt az a közös dokumentum, amelyet kiadott a jelentéstevőt. Láthattuk, hogy milyen eljárási különbözőségek vannak, és jó lenne ez a 2012-es költségvetés számára is. Számos költségvetési sor eltűnt, és tudjuk, hogy itt egy, a, egyeztető bizottságban egy kis klik hozta meg a döntéseket. Én is az egyeztetésen részt vettem, de én nem voltam benne ebben a klikben. Ez az eljárási részét illeti. A második dolog, a lényegi ö, dolog, itt, itt kihagyták például a csomagból utolsó pillanatban, nem volt pénz a tagállamok részéről, ezt elvesztettük utolsó pillanatban, meg kellett valahol találni ezt a pénzt, Sokan azt mondták, hogy a 2012-es költségvetésben benne lesz majd. Ezért én úgy gondolom, hogy én nem döntéshozatali dokumentumot szeretnék, hanem egy munkadokumentumot, amely elmondja, hogy milyen eljárások vannak, milyenek adódnak a Lisszaboni szerződésből, mi volt a 2011-ben, mit jelent ez számunkra, akkor, hogyha megnézzük a 2012-es költségvetést, illetve lényegi pontokat. Ezen kívül egyetettek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy nem fogjuk tudni megkerülni a megszorítási lenyomatokat, mert a 2011-ben növelt eszközök azok a, már elkezdtenek áramlani, egyre több ö, pénz mert a tagállamokban. Úgy gondoltam, hogyha ellenzékben vagyunk, vagy hogyha valaki nettó felvevője a pénzeknek, de azok, akik befizetnek, például Nagy-Britannia, Tony Blairnek, Tony Blair köszönhetően óriási vitát fog majd ezzel eredményezni. Meg vagyok arról győződve, hogy ha megnézzük, hogy honnan jön a pénz, akkor azt látjuk, hogy ez már meglévő projektekből elkezdik, ezért elég érdekes ez a kérdés. James, uh, Monsieur Hartung. Hartung úr következik. Elnök úr, be vagyok arról győződve, hogy nagyon érdekes uh, lesz a tárgyalás az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között. Örülök uh, Cameron miniszterelnök úr levelének, amelyet a Hollandia is aláírt. Úgy gondolom, hogy ez már előre mutatja a 2012-es költségvetés irányát is, és szerintem meg kell nézni ezt, mégpedig az Európai Parlament és a bizottság kiadási oldalát. Úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelni arra, mi is történik a tanácson belül. Szidonia. Nagyon szépen köszönöm. Szidonia. Franciára jön ki. Természetesen szeretnék gratulálni Francesca Balcáninak az új szerepéhez, és szeretnék sok sikert kívánni neki, és nagy ellenállási képességet, hiszen ez egy nagyon érdekes, de nagyon is nagy kihívást jelentő tapasztalat ez. Úgy gondolom, hogy személyesen és, és szakmailag is kielégítő lehet viszont ez a munka az ön számára. Szeretnék megosztani néhány gondolatot önnel, vagy néhány, néhány olyan tanulságot, amit levontam a tavalyi gyakorlatból, és lenne néhány javaslatom is 2012-re vonatkozólag. Az új eljárással sok gondunk volt, és legyünk őszintén, az új szerepvállalókkal is sok gondunk volt ebben a drámában. Én, legalábbis én nem voltam felkészülve a tárgyalások fejleményeire, akkor, amikor nagyon erős szerepvállalókat láthattunk a tárgyalások során, például a az elnökök érdekezletét. Nem tudom, mi fog történni most össze, de nem kell ahhoz jóstak lenni, hogy valószínűleg meg fog ismétlődni az, amit tavaly volt. És ezért úgy vélem, hogy nagyon fontos emlékezni egy alapvető pontra, hogy mégpedig arra, hogyha a költségvetési szabizottság döntéseket hoz meg, akkor ez mindig az koordinátorokon keresztül történik. Ez történt tavaly is, és úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy bevonjuk a koordinátorainkat ebbe a folyamatba. Legyen szó most a tavaly levont tanulságokról, úgy gondolom, hogy dicsérni kell a belga elnökséget, jó munkát végeztek, azonban még mindig nincsen egyfajta módszer, nem sikerült munkamódszert találni, a belga elnökség nem adott nekünk eszközt erre, nincs e, igazából egy ilyenfajta eszközünk, adhok megoldásokkal dolgoztunk, ezek közül néhányat még fel lehet használni, de a koordinátoroktól, a jelentéskészítőtől függ az, hogy használják -e ezt vagy sem. Az lengyel elnökség a tanács részről lehet, hogy egy munkamódszert fog majd ajánlani. Természetesen reményem, remélem azt, hogy 2012-ben jobb eredményeket érünk majd el az eljárásokat illetően, de szerintem nagyon nehéz lesz. Nehéz lesz, mert a gazdasági válság nem ért még véget, Egyáltalán nem. Egyre több kérdés merül fel Európával kapcsolatban. De hány kérdés lehet a költségvetéssel megoldani, azt nem tudom, nem vagyok olyan optimista, mint a jelentés készítő, de vagyunk optimisták. Majd lehet, hogy később sem lesz, természetesen ez meg fog történni, nem kell felgyorsítani a folyamatot, meg fog ez magától is történni. Remélem, hogy legalább kezdetekben élvezi a munkáját majd. Nos, a speciális bizottságok bevonását illetően, ez nagyon fontos, minél jobban bevonjuk őket, annál kevesebb lesz a stresszes helyzet ősszel. De mindenki a saját irányába húz természetesen, másképp nem is tudják ezt tenni. Mindenki bizonyos ügyekért áll ki, és a legfontosabb az az, hogy elmondjuk nekik, hogy nekik is prioritásokat kell szabniuk, mert ha ezt nem teszik, akkor később nagy sietségben leszünk, hogy helyettük megtaláljuk a prioritásokat. És ez akkor fog majd jönni, amikor végrehajtani kell az eszközöket végezetül. Én örülök annak, hogy számomra ez véget ért, és majd meglátjuk, hogy a végrehajtás során 2011-ben még mindig vannak megoldatlan kés, kérdések. A legnagyobb kérdés mindig megoldatlan a tanács, a bizottság. Azt szeretnék, hogy az EU, meg a szerződés is azt szeretné, hogy az EU többet tegyen, de nincs meg hozzá a pénz. A szolidaritási alapról is szó lesz még ma, és eh, itt is eh, lesznek gondok, és ezt nem szabad szem előtt téveszteni. Ez túlmutat a mi ö, eh, kapacitásunkon, megpróbálok optimista maradni. Köszönöm. Bien, merci, merci. Köszönöm szépen, Szidónia. Szidónia, aki mixed feelingset, vegyes érzelmeket őriz a tavalyi tapasztalata alapján, de, de aki a nagy győztese a tavalyi tárgyalási menetnek, mert mindazok a területek, amelyekért ő volt felelős, működőképesek voltak. A többi az meg kevésbé. Tehát Szidónia tapasztalata rendkívül érdekes, azt mondanám. Néhány észrevételem lenne, még mielőtt Franceskának megadnám a szót, hogy a végkövetkeztetéseket levonja az eszmecsére után. Milyen eljárást alkalmaztunk a tavaly évben? Egy politikai megközelítést, azt mondanám. Ez egy rendkívüli, kivételes megközelítés volt, mert hogy arra törekedtünk, hogy a tanács kötelességvállalásokat fogadjon el, azaz a tanács, de ez azt is jelenti, hogy az Európai Tanács is vállalja ezeket, mint hogy ez felül múlta a költségvetési minisztereknek a hatáskörét. Mindezt azért, hogy egy olyan módszerben dolgozzanak, amelyek előkészítik a jövőt, azaz a pénzügyi többéves keretet, a 2020-as stratégiát, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez túl terjedt a költségvetési ö, ö, tanácsnak a hatás körén, mármint a tanácsi formáció hatás körén, és egész az Európai Tanácsig kell, hogy kellett volna, hogy eljusson, de ez nem vezet sikere, és ez egy kudarc volt, ennek a felelősséget magamra vállalom, mert hogy ezt én javasoltam, ez egy kudarc volt. De ez most már lezárult, úgyhogy most már ott tartunk idén, hogy a szokásos eljárást alkalmazzuk, azaz elkezdjük a tárgyalásokat a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, de azért van egy újítás, amelyet sikerült elérnünk, és ez egy pozitív eredmény a tavalyi tárgyalásoknak a kimeneteleként, nevezetesen a saját forrásokkal kapcsolatosan eljutottunk odáig, elértük az, hogy az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy egy tervezetet, egy rendelt tervezetet terjesszen elő júliusra 2011-ben a saját forrásokról ez az akkor elkönyveltetik, és most akkor visszatérek a szokásos eljárásokhoz. A jeleslet tevőnk, tevőink, ő az évnek a következő hónapjaiban majd javaslatot tesznek azért, hogy a 2012-es költségvetés egy csomagnak a tárgya legyen, amelyben más témák is beta, beletartoznának, mármint hogy ez lehetett volna egyik megoldás, de most visszatérünk ma a szokásos eljáráshoz. Tehát a költségvetési szakbizottságnak a hatásköre megadatik, és a pénzügyi perspektívákkal a Súre szakbizottság foglalkozik majd, és meglátjuk, hogy hogyan lépünk ezen felül túl, annak fényében, hogy az Európai Bizottság az MF MFF, a több éves pénzügyi keret tekintetében milyen javaslatot terjeszt majd elő. Vonjuk le a tapasztalatokat első évről, amit a Lisszaboni szerződés után elkönyvelhetünk. Egy olvasatban tárgyaltuk a költségvetést. Ennek alapján én azt mondanám, hogy minél korábban kezdjük el a munkánkat, annál inkább ö, ugye több előkészítő ülést tudunk tartani, és annál több ö, részes felet, stakeholder tudunk bevonni a folyamatba. Ennek a javát tudjuk akkor élvezni, és ez vonatkozik az Európai Parlamentnek a saját köreire, és ez, ezt a munkát végezte Szidónia is tavaly, illetve Francesca is ezt szeretné tenni majd 2011-ben a 12-es költségvetésre, tehát bevonva az összes szakbizottságot együttműködve, ugyanakkor ő az Európai Bizottsággal és a Költségvetési Bizottsággal a tanácsban, tudván azt is ugyanakkor, hogy mind a magyar elnökség, mind pedig a lengyel elnökség is nagyon nagymértékben válbevetve fogja mozgosítani magát e témában. Tehát annak vagyok híve, hogy minél több ülést tartsunk, még információs ülést is. Tehát minél korábban tudjuk jól megérteni egymást, a három intézmény egymást minél korábban tudja megismerni, akkor el tudjuk kerülni azt, hogy majd hirtelen ősszel egy hideg özönvizet kapjunk a nyakunkba, és ezt kell megelőznünk. Próbáltunk már javítani a dolgokat a tavalyiben, de még tovább kell mindenképpen lépnünk az idei évben. Úgy vélem, csak az összes koordinátor, hogy valóban újszerű, innovatív megközelítés az a megközelítés, amelyet Francesca javasol. Nevezetesen arra kell ügyelnünk, hogy az Európai Uniónak a költségvetése egy szélesebb keretben kerüljön megvizsgálásra, mind a menetrendek, az agendák tekintetében, mind pedig a célkitűzések tekintetében az Európai Unión belül oly módon, hogy a mi eljárásunkat össze tudjuk hangolni az európai szemeszternek az eljárásával. Ahogy Görán mondotta, ez nem lesz sikeres már az első évben, de már az idei évben meg tudjuk vizsgálni, ki tudjuk próbálni azt, hogy hogyan lehet közelíteni egymáshoz. Azt is jól értem, hogy Francesca azt javasolja, hogy az idei évben ne a plenárison hagyjuk jóvá a guidelines az Európai Parlament guidelines az iránymutatásait, hanem ugye miről is van szó? A tanács a saját guidelines a saját guidelines már februárban fogja jóvá hagyni. És a jelentés tevőnknek a feladata az, hogy e tekintetben mit javasol, szükségesnek tartja-e azt, hogy ebben a témában változtassunk ezzel együtt nekem az az érzésem, hogy egy írásos anyagra szükségünk lenne, egy working documentre gondolok, amely egy belső dokumentum lenne, és a Költségvetési Szakbizottságon belül, és amely csak nekünk adna egy iránymutatást, egy stratégiai iránymutatást. Többen ezt az igét megfogalmazták, én is így látom, erre szükség van. Amely, egy olyan dokumentumról van szó, amely egy picit jelzi számunkra, hogy milyen irányba, mikor lépjünk. És még egy megjegyzésem lenne, illetve váljanak, még lenne egy észrevételem az iránymutatásokkal, a stratégiai iránymutatásokkal kapcsolatosan egy dolog. Szidonia utalt erre. Nagyon fontos, hogy ebben kiderüljön nagyon gyorsan a jelentéstevőnek a prioritásai. Szidonia így járt el a tavaly időben. Ifjúság, innováció, oktatás, ezek voltak Szidoniának a tavalyi prioritása, és ezek nagyon korán kiderültek. Így módon a trilógusban, az informális üléseken, az az egyeztetéseken is, nagyon gyorsan ezek világosá váltak és kézzelfoghatóvá. Azt gondolom, hogy Francesca is így kellene, hogy eljárjon, tehát a legjobban és a leggyorsabban megismerjük mindezeket a prioritásokat. Mindenek a háttere, a backgroundja, ugyanakkor az is, hogy a helyzet ugyanolyan rossz, legalább ugyanolyan rossz idén, mint tavaly. Most a költségvetési helyzetre gondolok. És többek között már most is. Erre kitérünk majd a napi rendben a következő pontok egyikében. Tehát már most világos, hogy a kifizetési előnyezatoknak a kérdése rendkívül égetővé válik. E tekintetben az ajánlásom a következő hogy hagy üdvezeljem a Európai Bizottságnak a főigazgatóságát, illetve főigazgatóját, aki a költségvetési főigazgatóság részéről itt van. Tehát az első trilógus alkalmát ki kellene használnunk, ki kellene aknáznunk arra, hogy e, arra, hogy eszmecserét folytassunk a lehető leg őszintében, ez körülbelül még nem tudjuk az időpontját, de márciusban kerül sor. Mindez persze informális módon, azért, hogy feltárjuk, hogy hol tartunk, melyek az igazi adatok. Persze hát olyan adatokról van szó, amelyeket ismerünk, de mégis melyek azok a számok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy olyan politikai vállalásokat tegyünk, amelyeket ö, meg is tudunk valósítani nem akarok hosszabb lenni, de még egy példával hagy Azt észletem többször, hogy a tanács a kifizetési előirányzatoknál szokott leragadni, és nem a, az a kötelezettségvállalásánál, nem a kötelezettségvállalásokkal foglalkozik. Még akkor is, amikor kilép a tanács a közvélemény elé. Ez meglep engem. Márpedig a leg, hogy mondjam, a legszigorúabb, vagy hát legfösvényebb, de inkább mondom akkor legszigorúbb költségvetési miniszterek országai sokkal jobb színbe tudták volna feltüntetni magukat, ha azt tudták volna mondani, hogy csak 28 kal növekszik az európai költségvetés. Ha ezt mondták volna, és aztán mit értek el? Az a 2,9-es növekedést figyelembe véve a saját kritériumaikat, de az, önök, az ők, kritériumaik, azok nem azonosak a, a milyenekkel az ő érvelésük az volt, hogy minél kevésbé növekszik az európai költségvetés, annál jobb. Ugye egy százalékos növekedése gondoljuk hogy a költségvállalás tekintetében. Hogyha most az inflációt is beszámítjuk, akkor gyakorlatilag egy csökkentés volt, csökkenés volt 1,5 százalék. Tehát gyakorlatilag azt kellett volna, hogy megkérdessék, hogy 1,5 százalékkal csökkentettük az EU-s költségvetést. Ezzel szemben nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy megakadályoztuk azt, hogy 2,9 százalékos legyen a növekedés. Abszolút, abszolút volt ez a prezentáció politikai szempontból pedig mi az, ami igazán fontos? A kötelező vállalási előrázatok, és nem a kifizetések, mert hogy ö, ugye ez a, mi a, köd, az, ami a igazán legális, illetve a, a, nagyon fontos. Hát attól, hogy a kötelező kiadások megszűntek, attól azért igazándiból nem szűntek meg a, a tényekben, még ha jogilag megszűntek is. Tehát ö, nyilván van a dolgonak politikai üzenete, nyilván van a számviteli üzenete a dolgoknak, de igazándiból akkor, amikor a politikai döntés születik, amikor arról döntünk, hogy csökken, vagy növekszik, vagy azon szinten marad a költségvetés, tehát akkor, amikor a döntés születik, hogy melyik címse, címsorra fog vonatkozik a növekedés vagy a csökkentés, akkor az a kifizetési előidézatokra nem vonatkozik, hanem az a kötelezettség vállalásiakra vonatkozik. Tehát úgy gondolom, hogy az ilyenfajta eszmecsere nem következett be igazándiból tavaly sem, a korábbi években máskülönben, már pedig most, most erre szükség lenne minél kevésbé van pénz, annál inkább kell, hogy jól gazdálkodjunk, jól sárfálkodjunk azzal, és annál inkább kell ügyes reprezentálni mindezt politikailag. Minél korábban tesszük ezt, annál üdvözlőbb, üdvözletesebb lesz a dolog. Tehát azt mondanám, hogy Mihály Francesca egy belső költségvetési szabizottságon belüli stratégiai dokumentumot tud előállítani, akkor sort kerülhetünk minél korábban máskülönben az első trilógusa, még nehezebb körülmények között, mint tavaly máskülönben és ez lehetővé teheti azt, hogy minden adattal, számmal, paraméterrel rendelkezünk, és meg tudjuk vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk kikerülni abból a nehéz helyzetből, amelyben vagyunk. Jelentéstevő asszony, önhöz fordulok, milyen következtetéseket tud levonni mindebből? Köszönöm szépen. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam mindenkit. Nagyon sokszor visszatértünk a szigorítás, megszigorítás szóhoz. Minnyájunknak az a felelőssége, hogy egy szigorú költségvetést dolgozunk ki, amely jól kezeli a közpénzeket a tagállamoknak szintén jelentős mértékben hozzá kell járulniuk a növekedéshez, a gazdasági növekedés fejlesztéséhez. Azonban ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés beinduljon, fontos a kormányzás. A nemzeti költségvetések és az európai költségvetés nagyon is különböznek. Azonban miért is van szükség egy európai kormányzásra? Már csak azért is, mert különböző dokumentumokról van szó, a költségvetések, ahogy említettem, különbözőek, már pedig ezeket közelíteni kellene egymáshoz. Az európai költségvetéseknek koherens, az európai költségvetésnek koherensnek kell lenni a nemzeti költségvetésekkel. A 2020-as stratégiáról már volt szó, sokat beszélünk róla, és ennek kapcsán is elmondtuk, hogy mennyire fontos a szinergiát biztosítani a különböző területeken, hogy a különböző közös pontokat, a az európai költségvetés és a nemzeti költségvetés között mindenképpen közelíteni kell. Ezek azok a területek, ahol mindenképpen fel kell lépni, tehát a nemzeti költségvetések és az európai költségvetés koherens célkitűzéseket kellenek, hogy tükrözzenek. Úgy kell eljárni, hogy a lehető legjobb módon működjenek a ö, különböző ö, megvalósítási lehetőségek. Figyelembe kell venni a közös célkitűzéseket, azt, hogy egyrészt európai szinten, másrészt nemzeti, tagállami szinteken kell működni. A prioritásokat ki kell dolgozni a költségvetési prioritásokat is, és azt hiszem, hogy nekünk kell először megtenni ezt. A tagállamok csak ezután dolgozhatják ki a prioritásaikat, ismervén az nagy európai prioritások fontosságát. A nemzeti költségvetéseknek koherenseknek kell lenni a 2020-as stratégiával is a prioritásokat sokkal pontosabban kell meghatározni. A koherencia, a nagyobb átláthatóság a célkitűzések terén, a, a nemzeti költségvetések fontos eszközök, a közös célkitűzések megvalósítása útján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Van egy másik jelentéstevőnk is, ugyanis az unió költségvetése nem csak a bizottság költségvetésére korlátozódik. Fernandez úr a másik jelentéstevőnk. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr portugál nyelven fogok beszélni. Konstatát. Köszönöm szépen. Azáltal, hogy bizonyos tényeket figyelembe veszünk, az a célunk, hogy azt biztosítsuk, hogy a múltbeli hibákat ne ismételjük meg. Múlt héten jelöltek ki jelentéstevőnek, és hétfőn kaptam meg az ütemtervet, tegnap találkoztam a szakbizottságunk elnökségével, ma pedig eh, a költségvetési szakbizottság ülése van, holnap pedig egy jelentést kell benyújtanom fordításra. Természetesen szeretnénk a jövőben is nagyon jó jogszabályokat hozni, és szerintem időre van szükség ahhoz, hogy a kollégákkal elkészítsük a jelentés tervezetet, és arra kérem már most a koordinátorokat, az tevőket, hogy már most segítsenek az ötleteikkel, és szeretném bevonni majd az elképzeléseiket a jelentésembe. Mindenkinek a segítségére szükségem van. Úgy gondolom, hogy a 2012-es büdzsének egy konszolidált költségvetésnek kell lennie, olyannak, ahol már tudjuk, hogy mit kell tennünk a Lisszaboni szerződés értelmében. Tehát nagyon fontos ez a konszolidáció, mert később a 2013-as költségvetés lesz az utolsó költségvetés az új több éves pénzügyi keret előtt. Ezért a 2012-es költségvetésnek egyfajta konszolidációs költségvetésnek kell lennie, a stabilizációra kell törekednünk, és az elkövetkező évek költségvetései, amelyek általában tükrözik a múlt évek költségvetéseit, azok olyan költségvetések, amelyek fontosak voltak, és óvatosnak kell lennünk, hogy hogy majd az elkövetkező évek költségvetésébe is be tudjuk vonni a Lisszaboni szerződés lényegi elemeit. Beszéltünk arról, hogy kitűnő jogszabályokat szeretnénk, azt, hogy ezt elérjük, ahhoz minden intézménynek el kell, együtt kell dolgoznia, és minden eszközre szükségünk van. Szigorúnak kell lennünk, átláthatónak kell lennünk, világosnak kell lennünk, egyszerűnek kell lennünk. Ezek a fő pontok, amelyek majd irányítanak bennünket, illetve a különböző intézményeket. Minden intézmény egyértelmű módon megmutatta azt, hogy, hogy megmutat, meg kell mutassa azt, hogy hogyan költik el a pénzüket, láthatóvá kell tenniük a költségeiket, látnunk kell azt, hogy egyes egység mennyit ö, költ, illetve hogy mennyibe kerül egy adott ö, személy is. Információkra van szükség minden intézmény részéről kitartok egyértelműen a megfelelő irányítás, illetve a költségvetési források megfelelő felhasználása mellett. Nem szabad engednünk annak a csábításnak, hogy csak azért használjuk fel a pénzt, mert ott van az adott fejezetben. Lehet, hogy nincsen szükségünk tollra, de hogy van egy olyan költségvetési sor, amely a tollakkal foglalkozik, akkor továbbra is lesz majd egy ilyen, tehát, és így azt a veszélyt, az a veszély áll fent, hogy, hogy így nem lesz, nem, követ, nem követjük a megfelelő irányítást, a megfelelő irányítás elveit. Tehát mindenképpen a megfelelő irányítás elveit kell követnünk. Ahogy mondtam, 2013-ban lesz az első több éves, ezután lesz az első több éves pénzügyi keret, tehát ehhez több éves pénzügyi és költségvetési programokra van szükség. Vannak olyan politikák, amelyek több éven át is megmaradnak, és a több éves pénzügyi keret elejétől fogva tudni kell azt, hogy mennyit fog ez jelenteni az egyes években. Jobb előrejelzésre van szükség, és azt kell, hogy egyetemi prioritásaink legyenek minden egyes intézmény számára. Szeretném meghallgatni az önök véleményét, hozzászólásait, és úgy vélem, hogy a képviselőknek évente kétszer hozzá kell jutniuk minden költségvetéssel kapcsolatban a vitához, hogy nyomon tudjuk követni a végrehajtást, és azt tudni kell, hogy hogyan fejlődik a költségvetés idővel, hogy tudni kell azt, hogy hogyan ha, halad az egyes sorok végrehajtása, tehát fel kell mérni a helyzetet, meg kell védeni azt, ami már megvan, az emászt. szeretnénk, hogyha környezetileg fenntartók lennének az intézmények, szeretnénk videokonferenciákat előtérbe helyezni, nagyobb e-parlamentre, e-irányításra van szükség. Szeretnénk biztosítani azt, hogy nagyobb legyen a megosztás a, az intézmények között. Úgy gondolom, hogy ha nagyobb a megosztás az intézmények között, akkor az csökkentheti a kiadásokat, és ebben az együttműködésben érdekes látni azt, hogy mit lehet központosítani, akkor, amikor beszerzésről van szó, és jó látni azt, hogy mi az, ami már központosított, és mit kell még jobban központosítani. Úgy véljük, hogy nagyon fontos az is, hogy felmérést végezzünk. Hadd mondjak egy példát. Például, hogyha szükségünk van egy EU kommunikációs politikára, amely öt éves, és ehhez az EU intézményeket szorosabb együttműködésre kell sarkalni, legyen egy több éves kommunikációs politika, amelynek eredmény alapú költségvetést kell magával vonnia, ami a, az alkalmazókat alkalmazottakat illeti, nem hiszem, hogy új alkalmazottakra van szükség, nem lehet, hogy át lehet csoportosítani a már meglévő alkalmazottakat. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberi erőforrást optimálisan aknázzuk ki, és um, lehetővé kell tenni az átcsoportosítást az alkalmazottak között. A bővítési politikánál úgy gondoljuk, hogy egyértelmű koordinált stratégiára van szükség, amely magába foglalja a tanácsot és a parlamentet is. Nincs értelme annak, hogy a parlament már most elkezdi felvenni az új embereket, mielőtt még csatlakozna az ország. és amikor a szolgálatokról van szó, szolgáltatásokról van szó, amik um, a képviselőket illetek, meg itt magas szintű szolgáltatásra van szükség. Eh, a nyelvek kérdése mindig is prioritás volt, hiszen ez a multilingualizmushoz kötődik. Összegezve ezek eh, a prioritásaink, és a kollégáimtól azt kérném, hogy, hogy Monika Holmájer beszéljen majd a ingatlan politikáról, illetve a, és ennek kapcsán is mellett beszélni megfelelő irányításról, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet elérni céljainkat az ingatlan politikákkal. Tudjuk, hogy óriási beruházások történtek ezen a területen, például a KAD épület Luxemburgban egy dolgot megértettünk, a 2012-es költségvetésben jó hiszeműen szeretnénk eljárni, szeretnénk felszabadítani a pénzeket, a kötelezettségvállalásokat, amelyeket megtettünk, azokat fenntartjuk, meg kell nézni, hogy milyen kötelezettségvállalásokat fogunk megtartani. Nem szeretnénk kétségbe vonni az ingatlan politikát, és amikor a CAD, politik, CAD épületre van szó Luxemburgban, akkor ez természetesen ez kitűnő ingatlan politikával foglalkozó tevünk Mónika Holmeyer területe, és majd ő beszél erről, várom a kollégák véleményét. Tudom, hogy nagyon hamar kell leadnom a jelentést tervezetemet, hiszen ezt még le is kell fordítani, a fordítóknak sok időre van szükségük ehhez. Úgyhogy meg is kezdem a jelentésemben a munkálatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen jelentést, úr. Bogen úr két szót. Yeah, uh, thank you, President. Can I... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Fernandez úrnak gratulálni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kiváló munkát fog végezni, és Fernandez úr azt hiszem tudja, hogy nagyon nehéz eh, lesz a, ez a munka eh, biztosítani a, súr, a parlament, súra és más intézmények között a munkát, és elérni a kiadások csökkentését. Ugye azt hiszem, hogy nem csak a kiadásokat, hanem a megtakarításokat is elemezni kell. Mellesleg vannak nagyon nagy projektek, amelyeket terveznek a jövőben sőt, hát lehet, hogy egyes projekteket be is kell szüntetni, mert nem lehet őket megvalósítani. Aztán a büró mindenképpen elemzi majd a helyzetet, mielőtt még a parlament szavaz a becslések, a prioritások nagyon fontosak, és ezekkel a bűró foglalkozik. A múlt évből számos téma átjött erre az évre, és a 25%-os küszöbb arányt túlhaladtuk ahogy a, az elnök úr is elmondta már, a múlt évben növelték az előirányzatokat, a támogatások, segítségnyújtás terén, tehát itt van egy tartalék, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma, amelyel foglalkozni kell. Aztán van egy másik téma, amely Fernandez úr említette a főtitkárral való ö, találkozóját, és, és azt hiszem, hogy bizonyos területeket ö, tovább lehet vinni. Sok esetben itt milliárdokról van szó. A parlament ö, tanulmányozza a különböző forrás lehetőségeket. Számos alkalommal a múltban már kértük az, hogy bizonyos források növekedjenek az európai iparágazatokkal kapcsolatos információk is szükségesek még, nem kaptuk meg a kért információkat bizonyos projektekkel kapcsolatosan. Aztán ott van egy új dolog, a külügyi szolgálat. Ez egy fontos dolog, természetesen más szekciókhoz tartozik, és talán még ezzel kapcsolatosan vitára van szükség, de azt hiszem, hogy Fernandez úr ezekkel a javaslatokkal majd mind foglalkozik. Köszönöm, kedves kollégám! Még Görán kért szót szeretném azzal folytatni, hogy tehát a, a külügyi szolgálattal folytatni. Volt egy rövid ö, beszélgetés ezzel kapcsolatosan a koordinátorok ülésén a múlt héten, hogy mi is lesz a helyzet a külügyi szolgálattal. Ha jól értettem, akkor a külügyi bizottság is azt tervezi, hogy egy jelentést készít a külügyi szolgálatról. Nem tudom, hogy milyen típusú jelentés lesz ez, ugyanis beszéltek a, az AFET tagjai erről a jelentésről már. Az észszerű megoldást kell mindenképpen megtalálni. Azt hiszem, hogy a, aki a jelentéstevő lesz, az annak kellene foglalkoznia a költségvetés külügyi szolgálattal foglalkozó részével is. Ez természetesen specifikus együttműködést szükségeltet a külügyi bizottsággal, többi szakaszra vonatkoztatva nem volt szükséges ez a specifikus együttműködés. De azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek külön el kellene gondolkodnia a külügyi szolgálatról. Inge. Also wenn die hogyha a külpolitikusok költvetéssel akarnak foglalkozni, akkor már izadni kezd a homlokom, mert eddig eh, nem igazán foglalkoztak ezzel. Ráadásul ez a külügyi szolgálat egyik legdrágább adminisztratív egység, és eh, mm, úgy gondolom, hogyha ezt elkezdjük, akkor megjelenik esetleg más szervezettség is, a Juri például, amelyik felel az Európai eh, bíróságot. Nem szeretném, hogyha ezzel foglalkoznának. Úgy gondolom, hogy minden szabadságot felkeltük arra, hogy adjon véleményt a költségvetésről. Úgy gondolom, hogy hogy a következő lépés már az lesz, hogy majd a e, külügyi majd a négyes fejezettel fog foglalkozni. Ez nem lehet, hogy kivesz, hogy mindenki választ egy részt magának ebből. Én azt tanácsolnám a kollégáknak, hogy a Költségvetési Szabizottság illetékességét ne adjuk fel. Szert. Igen, igen. Igen, igen. De mit is észleltem tavaly? Azt, hogy a Költségvetési Szakbizottság ő az átett parancsára hajtotta végre a dolgokat. Politikai legalábbis ez így volt az eljárásban. Egyesek itt persze mosolyognak. Akkor, amikor az lks a felállásáról volt szó, annak a státuszáról, azt tárgyaltuk, akkor akkor a Költségvetési Szakbizottságnak az volt a feladata, hogy álljon ki az AFET által képviselt álláspont mellett. Persze az eredmény, a végeredmény jó volt, de ezzel együtt azt mondanám, hogy a munkamódszer és a politikai egyensúlyt biztosítassék, mert hogy a mi szakbizottságunk a horizontális perspektíváért felelős. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy az összes parlamenti szakbizottságot képviseljük, persze vannak olyanok, amelyek hatalmasabbak, erőteljesebbek, meg hát történelmileg is az hozta a, a, a folyamat, hogy vannak testsúlyosabb emberekben, egyikben, meg a másikban, és így tovább. De összefoglalva mindazt, amit Görán mondott, és a koordinátori ülésen e tekintetben döntöttünk, ami az EKS-t illeti, az Európai Ügyi Szolgálatot, az egyéb intézményeknek a jelentéstevője felelős az LKS-ért. Ezt döntöttük el. Viszont az általános jelentéstevő feladata lesz az összes költségvetési sorért felel az operatív, a működési költség tekintetében, amely költségvetési sor nem korlátozik csak az LKS-re, hanem ott van az, hogy kül- és közös biztonságpolitika példáulnak a sora, és az összes olyan sor is, amely a külkapcsolatokra vonatkozik. Fejlesztési támogatás, humanitárius segélyezés, és mi, ö, az, és az I rövidít, vagy szó, betűkkel az initiatives ezek, szavára végződik, tehát támogatása a szegényebb országoknak, illetve a gazdagabb országoknak, és itt ez gyakorlatilag fél volt, de ez ki. Na most, a Lisszaboni szerződésben az, hogy létrejött egy elnökhelyettes és egy külügyi szolgálatnak a vezetője, azt jelenti, hogy össze kell hangolni az összes pénzügyi eszköz és emberi erőforrást is azért, hogy mind-mind együttesen az EU-nak a külső politikáját képviselje, koordinálva azt. Tehát ez a feladat a Lili Estonnak. A feladat továbbá még az, hogy koordinált módon történjen az előrázatoknak a lekötései felhasználása, és ez kell, hogy az Európai Parlament ellenőrizze a szakbizottságával, a budget, a költségvetési szakbizottság által, és az illetékes szakbizottságok is ugye ellenőrzést gyakorolnak az AFET a külpolitika tekintetében, és a többi szakbizottság ugyanígy a szakterülettől függően. Jelentéstevő úr, öné a szó, hogy a következtetéseket levonja, kérem. Je vais euh, conclure. Nos. que vamos solicitar para cada... Nos, eh, minden intézményt fel fogunk arra kérni, hogy egy jelentést készítsenek el azzal kapcsolatban, hogy hol tudnának költségeket csökkenteni. Ennek meg kell felelnie a megfelelő pénzügyi irányítást, illetően az ötös fejezet 20%-ának összegei már elavultak. 1988-ban hoztuk ezt létre az intézmények között, most pedig megvan már a képviselőkre vonatkozó szabályzat, a Lisboni szerződés is életben van már, Tehát a 20% az csak egy iránymutatás, még ez alá is mehetünk, hogyha megfelelően kezeljük e, ezt. Nagyon fontos az, hogy kövessük megfelelő pénzügyi irányítás elveit minden intézményben. Az ötödik fejezet illetően sokan úgy gondolják, hogy és én támogatom azt, hogy átláthatónak kell lenniük a kiadásoknak, amikor az ötös fejezetről van szó, akkor minden kiadást eh, bele kell vonni ebbe, és minden kiadást ebben a fejezetben, minden működési eh, kiadást be kell vonni eh, az ötös fejezetbe, nem lehetnek rejtett kiadások. Nem tudom, hogy a 20%-ot így be tudjuk-e tartani. Az Európai Parlament és a politikai frakciók jó hiszeműen járnak el, és kiállnak az elveik mellett. Érkezett egy kérdés az elnökségtől, hogy vizsgáljuk meg az új szerződések, az új asszisztensi szerződések hatását. Ez a hatástanulmány azt mutatja, hogy már felhasználhatjuk a meglévő alkalmazottakat arra, hogy bizonyos feladatokat ellássanak, ezáltal felszabadulnának pénzösszegek. Ez egy olyan kérdés, amelyen már foglalkoztunk, volt is kötelezettségvállalás ezt illetően a frakciók részéről. Ami a külső, ami az Európai Külügyi Szolgálatot illeti, én itt azt szeretném, hogy kérdéseket társak fel, hogy meglássam, hogy milyen hatása van igazából az ötös fejezetre az Európai Külügyi Szolgálatnak, és szeretném követni persze itt a jelentéstevői kompetenciáimat, ez az én célom. És meg fogjuk nézni azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat milyen hatással jár a, a ötös fejezetre. Tehát köszönöm szépen a segítségüket, hozzászólásaikat, és szerintem még sokszor tudunk erről tárgyalni. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Salvador akart még ehhez hozzátenni valamit. Komplementária. Elnök úr, lenne egy kiegészítő kérdésem a többi szakbizottságnak a képviselői gyakran felteszik azt a kérdést, hogy az asszisztenseknek a jutatásai második részével mi történik majd és felteszem a kérdést a jelentéstevőnknek, a tavainak, illetve az ideinek is, hogy ezt a a témában megvalósítható tanulmányt, megvalósíthatósági tanulmányt fel fogják-e gyorsítani, vagy sem, mert hogy a képviselők szeretnék felgyorsítani a saját tevékenységüket. Mi fog történni e témában, elnök? Nagyon szépen köszönöm, ez egy fontos kérdés valóban, amelyre várjuk a választ Köszönöm szépen jelentéstevő úr, a Kobu Newsban megtalálja mindenki a részletes menetrendet, az időpontokat az estimétszekkel kapcsolatosan, és aztán a költségvetés egyéb fázisait a különböző intézményeknek a költségvetésre vonatkozóan, így az parlamentére vonatkozóan is, és ahogy a jelentéstevőnk megfogalmazta, mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már most készen kellene állniunk, állnunk nekünk de hát áldozatai vagyunk annak az értelmezésnek, amelyet a tanács magáinak tud, a jogi szolgálata, az egyes jegyzőkönyvre gondolok, amely a Lisszaboni, a Lisszaboni szerződésnek a melléklete, és amelynek a szellemében az összes jogalkotási aktus esetében 8 hétre van szükség a hivatalos beterjesztés között, amelyet az, a végrehajtó bizottság tesz meg, és a végrehajtó hatalomnak van tehát akkor e tekintetben további ideje. Nem ez történt korábban, de most az idei évben megpróbáljuk ezt érvényesíteni, ahogy csak lehetséges. Köszönöm szépen. Most pedig áttérhetünk a hatos napi rendi pontra. Javaslom, hogy Szidóniát nézegetem, hogy hol van. Tehát javaslom, hogy a hatos és hetes pontot kössük össze. Miről is van szó? arról, hogy az illetékes jelentéstevőnk, Bőge úr, beszéljen nekünk az EU szolidaritási alapjának igénybe vételéről, azon államokról van szó, akik az áldozatai váltak, váltak a tavalyi év árvizeinek. Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt elnök úr! Itt egy olyan döntésről van szó, amelyet az Európai születési eh, alapból fogunk finanszírozni, ez megfelel az intézmények intézményközi megállapodásnak, és emlékeztetnék arra, hogy eh, volt egy olyan lehetőség, hogy eh, ebből az alapból egy milliárd eurót lehet mobilizálni. Nem csak a tagállamokat érinti ez, hanem azokat az országokat is, amelyeknek esélyük van arra, hogy az Európai Unió tagjaival váljanak. Itt egy teljes, nagyon hosszú sorra van, van itt a, a különböző igényeknek. És mindegyik kérelem ugyanahoz a katasztrófához kötődik, esőzés, illetve áradások, 2010. május-június Lengyelország, itt elég nagy hatása volt ennek a katasztrófának a lengyel hatóságok itt a, egyéb nagy részét teszi ezt ki a lengyel GDP-nek, magasabb, mint a 0,6%-os GDP arány, amelyről a szerződés beszél, és ezáltal a nagy természeti katasztrófa kritériumát Lengyelország így teljesíti. A határérték 1,2 milliárd, és a becsült kár 2,9 milliárd euró Lengyelországban. A második eset május-júniushoz kötődik Szlovákiában. Itt is súlyos esőzések és áradások voltak, a szlovák hatóságok 561 millió euróra becsülték a károkat, 0,89% ez a, ez a szlovák GDP-nek, ez is megfelel a 0,6%-os határ feletti kárnak. Ez itt van még Magyarország, ugyancsak 2010 május-júniusa 719 millió eurós kár keletkezett, ez megfelel a magyar GDP 0,73%-ának, és ez is, ez is magasabb, mint az előírt a következő, amiről beszélnem kell, az a cseh köztársaság beadványa. 204 millió euróra becslik a károkat, ez alatta van a 0,6%-os bruttó nemzeti jövedelemnek. Nem teljesíti így teljes mértékben a fetteleket, de a kettes, pont, kettes bekezdés, kettes pontjában van egy olyan bekezdés, melynek értelmében, hogyha egy szomszédos, egy országnak, egy szomszédos országa hasonló katasztrófa által lett érintve, akkor ő is részesülhet a szolgatási alapból. Ugyanez a helyzet Horvátországban is, Horvátország tagjelölt ország. Itt azt becslik, hogy itt itt sem érik el a kritériumot, a 0,6%-os kritériumot, de tagjelölt országként Horvátországnak lehetősége van arra, hogy ebből a szolidaritási alapból pénzeket vehessen fel. Egy a később Romániát is érintette ez. 875,7 millió eurós kárt regisztráltak, ez 0,66-os GNP-nek felel meg, és a 0,7%-os küszöb felett van. Tehát összességében 105 millió van tehát Lengyelország számára, 20,430 Szlovákia számára, 22,485 millió Magyarország, 111 a cseh köztesek számára és 3,8 millió Horvátország esetében, és 24 millió 967 Románia esetében, összességében 182,388 euró kötelezettségvállalásban, illetve kifizetésben is. És az első évek első időszakban ez 20%-os mobilizálása a, a, a szertási alapnak. Úgy gondolom, hogy Szidonia még fog valamit mondani az időbeli menetről, és a Regi Szabadság véleményét is várjuk még. Úgy gondolom, hogy írásban elutatják, eljutatják ezt számunkra, de Szidoni, Szidoni beszél arról, hogyan fog minden alakulni. Köszönöm szépen, jelentőstevő úr. Valóban ön kitért a számokra. A hat kérelem ből négy olyan, amely egyetemen a küszöbérték felett helyezkedik el, és ezek abóvó támogathatóak. A másik kettő a cseh köztársaságé, illetve Horvátországé, azok azért jöhetnek szóba, mert jól lehet a károknak az összege nem éri el a küszöbb értéket, mégis olyan árvizekről van szó, olyan éghajlattal kapcsolatos katasztrófákról, amelyek azonosak azokkal a katasztrófákkal, amelyeket megértek a szomszédországok, tehát a szolidaritásnak a szelleme azt idézi elő, hogy ezen két ország esetében is érvényesítjük a szolidaritási alapot. Mit gondol mindenről Szidónia a 2011-es költségvetésnek a jelentéstevője? tevője? Elnök úr, Most ugye a költségvetési szempontból vizsgáljuk ezen kérdéseket, és kettő dolgot tudok elmondani a 2011-es költségvetési felelős jelentős tevőként. Ugye most a szolidaritási alapot, az EU szolidaritási alapot érvényesítjük. Azaz közvetlen támogatásról van szó az EU részéről olyan helyzeteknek az orvoslására, amelyek a tagállamokban vagy társadalmi országokban következnek be, és Amiről most eszmecserét folytatunk, az az őszi tárgyalásokkal is összeköthető. Akkor az Európai Parlament, illetve a bizottsággal tárgyalva azt jeleztük, hogy attól félünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrások, előrázatok, a 2011-esek akár nem lesznek elegendőek. És hát mit látunk most? Ime megszületett az első kérelem sor, és hát még januárnak nem is vagyunk a végén. Azaz költségvetési szempontból ime egy olyan igénysor, amely további forrásokat igényel ahhoz képest, amit megszavaztunk 2010 őszén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a a rendeletnek az odaillhetőségi szempontjai szerint lehetőség van ilyen az alapnak az pénzeszközeit figyelembe venni és érvényesíteni, allokálni és Bőge kollégánk elmondta, hogy mely országok terjesztettek be eltekintetben igényt. Ezeket vizsgálja az Európai Bizottság. Nekünk ugyanakkor nincs rendelkezésünkre olyan előrázat, amely rendelkezésünkre állna. Azaz jelentéstevőként én támogatom az előttem szólóhoz csatlakozva ezen kérelmeket azért, hogy az EU-s forrásokból ezeket a segélyeket meg lehessen finanszírozni de személyes álláspontot képviselni a e tekintetben rendkívül nehéz lenne a részemről, mert hogy Lengyelország részéről például más számokat tudnánk előállni. Példa, példa mindenre. Az árvizeknek a következményeként májusban mit is észleltünk Lengyelországban? Azt, hogy 802 iskola károsult, és 160 általános iskola, illetve óvoda károsult. Azaz gyakorlatilag itt kézzel fogható károk vannak és meg kell jegyezni azt is, hogy a kár helyrehozatal már részben megtörtént a lengyel hatóságok révén, lengyel erőforrásokból, lengyel költségvetési forrásokból, és nyilván más országokban is ez így történt azóta, de ezt példaként szerettem volna idézni mint hogy én Lengyelországból jövök, ezért ezt így tudtam megfogalmazni, és hát azt is látni kell, hogy ez a költségeknek csak részleges fedezése, a biztosítók is ugye fellépnek, de ugyanakkor csak az infrastruktúrák tekintetében, a közinfrastruktúrákban, de hát teljes önkormányzatok károsultak az árvizek révén, és nem beszélve a magánszemélyekről. Tehát támogatom a kérelmeket, és a következő ülésünkön lesz lehetőség arra, illetve addig lesz lehetőség arra, hogy a módosítókat előterjesszék a kollégák. Azt hiszem, hogy egy fontos ügyről van szó, és jelzem ez a titkárságnak. Sajnálom, hogy a tízes anyagban nincs menne minden anyag, ami ide tartozna a bizottság részéről, fontos lenne, hogy a bizottság összes anyagát a e tekintetben megkapjuk papír formában, papírhordozón, és így módon hozzáférhető legyen mindannyiunk számára. Önnek teljesen igazából, különösen ezen utolsó kérdéssel kapcsolatosan mindezt meg fogjuk vizsgálni, és mindent megteszünk azért, hogy a jövőben minden dokumentum időben megérkezzen hozzánk. Szelvátor Kerigája szó. Ha llegado a mi conocimiento. Elnök úr, elnök úr, Megtudtam, hogy a tárgyalások ezen eszköz igénybevételével kapcsolatosan le, leblokkolódott a tanácsnál. Azért, mert a tanács nem a szolidaritási alapból akarja kifizetni ezeket az előirányzatokat, hanem egy másik fejezetből akarja ezt kifizetni. Most ugye januárban vagyunk, és kétségeim vannak, hogy ez egy normális eljárás lenne, nevezetesen, hogy itt több száz milliót akar átcsoportosítani, és nem úgymond friss forrásokat használ fel, nevezetesen a szolidaritási alapot úgy tűnik, és teljesen világos, hogy a tanács ugye azt mondja, hogy már volt átcsoportosítás januárban, más években is, például 2009-ben a román árvizek miatt. De itt 11 millió euróról van szó, és ez nem ugyanaz sem minőségileg, sem mennyiségileg. Egy ilyen 112 milliós átcsoportosítást kérni januárban, az nem ugyanaz, mint egy 11 milliós átcsoportosítást kérni. Úgyhogy szeretném, hogy azt szeretném, hogy a jelentéstevő mindenképpen kövesse ezt a folyamatot, hogy mi is történik a tanácsnál, és konkrét javaslatokat tegyen. Azt hiszem, hogy ezek a tagállamok egy ilyen bonyolult helyzetben a költségvetési harc háborúban kellős közepén találják magukat, ezt semmiképpen nem lenne jó. Tehát ne, egy friss ö, ö, forrásokra van szükség. Ez egy vicc, viccnek tűnik számunkra, hogy át akarnak csoportosítani. Korán mit gondol erről? Nagyon rövid leszek. Hát én teljes mértékben egyetértek most ezen az alkalommal Szalvadorral. Ez nem mindig van így. Természetesen igen, ez nem érvényes a, a minden témát illetően. E témát illetően ez is jól mutatja mindazt, amit az előbb már mondtam. A kifizetési előirányzatok kérdése nagyon hamar vitatárgya lesz. Főigazgató úr, e témát illetően. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy a különböző hozzászólók nagyon jól jellemezték a helyzetet, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, valóban hát olyan szinten vagyunk, hogy szükség van arra, hogy költségvetési módosítók formájában lehessen igénybe venni ezeket a forrásokat. Ugyanakkor a kötelezettségvállalások szempontjából az év elején tartunk csak. Mi a bizottságnál abból indulunk ki, abból a feltételezésben, hogy 2,71%-os, 90%-os lesz a növekedés, és és ez vonatkozik a kifizetés, illetve, bocsánat, rosszul mondtam, szóval a kifizetésekre fog tekintetében, és nem tehetjük meg azt, hogy már most az egyik vagy másik fejezetet pungáljuk meg. és annál is inkább van ez így, mert hogy a szigornak a költségvetési kereitei között mozgunk, 2,91%-os a maximális növekedése a kifizetési előirányzatoknak, és mint ahogy a korábbi eszmecserében elhangzott az imént már, és most is ugye ön megismételte ezt, gondunk lesz a kifizetési előirányzatokkal. Ez egyesen világos a számunkra, figyelembe véve azt, hogy azok a programok, amelyek elindultak a pénzügyi keretben, azok most érnek be, és most válik esedékesé a kifizetésük. Éppen ezért az Európai Bizottság aként döntött, hogy szintén kéri, kérelmezi az kifizetési előrezatoknak a növekedését azért, hogy a plusz kiadásokat meg lehessen finanszírozni, azért, hogy az ilyen ugye 182 milliós értéket kitevő kiadást teljesíteni tudjuk, mint hogy ez nagyon világosan megfogalmazódott itt az imént egy sor nemzeti álláspont a tanácsban másként vélekedik, ezt láttuk a 2011-es költségvetés kapcsán, és világos az, hogy arra lesz szükség, hogy ezen kérdésről tovább tárgyaljon még a parlament és a tanács akkor, amikor a tanács jóvá hagyja a végleges álláspontját. Az Európai Bizottság pedig nyilvánvalóan, ahogy szokta is, fel fog majd lépni facilitátorként, könnyítőjeként a folyamatoknak, de nyilvánvaló, hogy elébe nézünk gondoknak a szolidaritási alap finanszírozási mobilizásának a nehézségeinek. Elnök, köszönöm szépen, főigazgató úr. Tehát a dolgok így teljesen világosak. Egy olyan témáról van szó, amely hát továbbra is izgalmas szellemi táplálékként fog szolgálni a tanács és a parlament közötti eszmecserében. Már az év elején ez így van. Vagy kifizetési ezeket kell majd beazonosítunk, vagy pedig esetleg a, fohászkodnunk kell az eső istenéhez azon országokban, ahol érintettek a dolgok, ilyen események által, és hát a naphoz is fohászkodhatunk azon országok esetében, amelyeket viszont a szárazság sújt, meg hát igen, igen, mondják itt a kollégák, a tűz istenihez is fohászkodnunk kell, ugye déli európai országokra gondoljunk e tekintetben, de hát gondoljunk még a föld istenihez, istenére is a tekintetben, hogy föld rengéseknek következzenek be. No, mindehez a Regi Szakbizottság véleményét is ki kell majd kérnünk, és a szemük előtt van az a, az ütemezés, amely ide vonatkozik, mint február 7-ére kell jóváhagyni a kettő jelentés tervezetet a következő ülésünkön, utána pedig elben február 16-a módosítónak a határidője, de ezt még már megerősítjük, a szavazásra pedig a ö, tanácsban február végéig bekövetkezik, még nem tudjuk a pontos dátumot, és a szakbizottságunkban pedig elvben március 3-án fogunk szavazni, utána kerül pedig a kérdés a plenáris elé, és e, az ügy azt hiszem azért is izgalmas, mert mutatja, mennyire fontos, hogy a kifizetési előnyásokkal minél korábban foglalkozzunk a tanácsal folytatott eszmecseréink során köszönetet mondanék akkor mindezért, és most áttérhetünk a kilences napi rendi pontunkra. Ha Inge itt van. Kész vagy arra, hogy a kilences pontról beszélj, Inge? Igen, hát az nagyszerű. Inge itt van, és Inge mosolyog, mint általában, és mindig, sőt, talán még az is lehetséges, hogy tulajdonképpen aránylag elégedett, ami viszont már egy ritkább esemény. Inge, igen, hát Európa sajnos ilyen időnként elfog, elfeledtünk mosolyogni, ami egy szörnyűség, igazad van. Köszönöm szépen, költségvetési rendelet. A kollégákat szeretném a helyzet jelenlegi állásáról tájékoztatni. Az Európai Bizottság 2011 per 05 18 a számmal teljesztették ezt elő karácsony előtt. Azt mondták, hogy az átdolgozás igazából ez nem az. A költségvetési főigazgatóság ezt támogatta. Szeretnénk valóban egy áttekintést végrehajtani a költségvetési rendelettel kapcsolatban. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a cikkelyeket újra kell számozni, azok, akik a költségvetési rendelet régi rajongói voltak, és mert fejből tudják a cikkeket, át kell egy kicsit állniuk, mert új számozás lesz. például 53B megosztott irányítás, van, aki ezt tudja kívülről, ez meg fog változni majd. Tehát a 200 cikke a költségvetés rendeletnek meg fog változni, ez egy óriási reform, lesznek még további változtatások is, tehát minden kollégát megkérem arra, hogy működjön együtt ezen a nagy reformon, hiszen lesznek szektorspecifikus szabályozások is. Az 51-es cikk a Költségvetési Ellenőrzési és Költségvetési Bizottság közötti eh, együttműködés kapcsán mi illetékességet kértünk. Itt, itt szerettünk volna, hogyha a jelentést eh, előteljeszthetjük, és utána lesz majd közös szavazás, és úgy lesz közös ülés. Egyébként pedig nem, mert eh, szerintem eléggé el tudjuk végezni ezt a munkát külön is. Sajnos módon, sajnálatosan még nincsen végleges határidőnk, de már ö, nagyon sok tárgyalásunk lesz a költségvetési főigazgatósággal, mert számos kérdés merül fel, és sokkal több a kérdés, mint a válasz. Nagyon sok a kísérő dokumentum, van egy költségvetési és költségvetés ellenőrzési szabadság közös bizottság is, aki szeretne ebben közreműködni, azt üdvözöljük. Van egy rajongói csomag, egy fan package, van még egy konszolidált verzió is, egy rövidített verzió is, tehát tudhatjuk itt, hogy mi történt. Mindenki megkaphatja ezt a dokumentumot az Európai Bizottságtól is, vannak olyan kérdések, amelyeket a tanács tett fel, ezek a dokumentumok is elérhetőek, én is tettem fel kérdéseket, ezek is elérhetőek. Tehát 1200-1300 oldal tudunk kiosztani. Nem elijesztésként mondom ezt, csak azért, hogy megmutassam, hogy mennyire komplex ez a téma, és még nincs igazi ütemtervünk. Én teljes mértékben azon vagyok, hogy mi, mi hamarabb meglegyen ez, mert, a, mert tudjuk, hogy minden milyen nagy megterhelést jelent ez, és ezért kell előre vinni ezt a dolgot. Ez idáig február végére kellett volna ezt leadni, de most már március elő lesz ebből. Tényleg, tényleg mindent megteszek. Vannak olyan dolgok, amelyek nagyon trükkösek. Az informális munkacsoport már tavaly, illetve a múlt héten Strasbourgban is ülésezett, meg volt az első ülésünk, a, az átcsoportostásokkal foglalkoztunk, a második ülésünkön pedig a 22-es, 25-ös, 23-25-ös fejezetekkel foglalkoztunk, az ötödik ülésen pedig nagyon sok mindennel fog még foglalkozni, hatodik ülésen pedig újra kezdünk mindent. Ezért úgy gondolom, hogy eh, ebben az ügyben nagyon sok mindent lehet még tenni. A tanácsot egy kicsit eh, irigylem, mert ö, eh, az egyes ö, cikkel kezdenek, meg a 695-ösnél hagyják abba. Ezért úgy gondolom, hogy ö, itt ö, lesznek különbözőségek. Az új tervezet karácsony előtt egy nappal érkezett be, és alapdokumentumot, munkaalapot jelent ez a parlament számára. Van egyfajta két élőség itt, megosztottság itt részben. Részben a jó irányba mutatnak már, a bizottság figyelembe vette a szerepvállalókkal folytatott meghallgatást. Néhány pontban még, még tovább is mutatnak, például a degresszivitást illetően, hogy a negyedik év után legyen ilyenfajta degresszivitás. Hogyha erről lemondunk, akkor ez mindenki számára megkönnyíti az életet. Amit én kritikusan szemlélek, az a tendencia ebben a tervezetben, hogy a bizottság a költségvetés végrehajtása kapcsán egy kicsit veszített a felelősségvállalásából. Az Európai Bizottság a tagállamokra hagyja az indirect management, illetve a megosztott management témáját, anélkül, hogy a tagállamok tudnák, hogy ez mit jelent, a számvőszék is így gondolja. A bizottság másokra delegálja például az EBB-re ezt a kérdést, és felmerül a kérdés, hogy a parlamentet bevonják-e a politikák végrehajtásába. Ezen kívül az a kérdés is felmerül, hogy az EEB-nek a célja ez valóban összeegyeztethetőek-e egymással, hogy tényleg szeretnénk ezt egészséget leküzdeni. Ezt a kérdést valóban meg kell vizsgálnunk pontosan. A kockázatok kérdésében a hiba százalékokat a parlamentre delegálja, itt is alapvető döntéseket kell majd meghoznunk. Ezen kívül szeretnék néhány dolgot megemlíteni, például az eszköz elcsoportosításokat. Az Európai Bizottság itt nagyobb autonómiát eh, eh, kivetelt magának, és eh, a parlament vizsgálatai, vizsgálati lehetőségeit három hétre szűkítette. A jelenlegi rendszert szeretnénk megtartani, de 5%-kal szeretnénk csökkenteni a küszöbértéket, majd utána pedig 35%-ra. Az elfogadható kockázatnál az Európai Bizottság javaslata azt mondja, az Európai Parlamentnek kell meghatározni a hiba százalékot, így a mentességnél kötve lennénk ehhez a hiba rátához. Itt van egy kis probléma, mi történik akkor, hogyha a hiba arány, amit meghatároztunk, azt túllépik. Ez idáig a számövőszék határozza meg két, a, a hibarátákat 2% alatt minden oké, okay, 5% már felett már gond van. Eddig volt még egy köztes terület is, most már csak ez a két határ lesz. Itt szerintem alternatív javaslatokra is szükség lenne. A megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatban nincsen semmi újabb, szemüvőszék megtartja az eddigi gyakorlatit. Az 53-as, most már 56-ossá alakuló cikk, itt az irányításról van szó, megpróbálják az egész dolgot karcsúsítani. Én ezt nem tartom rossznak, mert Tudjuk, hogy miről, miről volt itt szó. A tagállamokat ugyanúgy lehet kezelni, mint a nemzetközi szervezeteket. Nem tudom, hogy a tanács ezt hogyan látja. Nekem ez nem lenne gond, hogy hagyjuk úgy a shared managementet, ahogy eddig is volt. Ezen kívül meg kell próbálnunk ezt az elnőzési rendszert, amit a bizottság újonnan kialakított, ezt a tagállamra majd valahogy rá kell igazítani. Az irányítási rendszer minden alapnál hasonló lesz, mint a mezőgazdasági alapnál. Igazából egy kifizetési sor lesz minden alapnál, amely, amelyeket a tagállamoknak kell akreditálni, és kívülről kell majd ezt auditálni a bizottság javaslata alapján. A bizottság javaslatát eddig pozitívnak tartottuk, hiszen a tagállamok így teret kaptak a saját igazgatási sajátosságai kezeléséhez. Három dolgot szeretnék elmondani a shared management kapcsán, ezeket kellene elérni, a bizottság álláspontját egyetemen kell definiálni, az Európai Bizottság az Európai Bizottságot be kell vonni a, a, a, ezen sorok akreditálásába. Hogyha a bizottság maga akreditálja ezt, akkor az túlságosan sokáig tarthat. Azt sem szeretném, hogy két és fél év után az Európai Bizottság azt mondja, hogy hát amit csinálhatok, az, az semmi nem volt, nem jó, és ezért eh, visszatartjuk, illetve csökkentjük a kifizetéseket, ez senkinek nem segítene. Itt arról van szó, hogy a lehető leghamarabb az Európai Bizottságtól kap, kapjunk egy kijelentést, hogy ez jó, vagy másképp kell csinálni. Ez a visszamenő eh, rendszer eh, a csökkentés vagy visszavonás szempontjából ez nem működik. A cél az az lenne, hogy itt a felelősséget egy kicsit struktúráljuk. Ezen kívül a hiba korrektúrákat is hatékonyá kell tenni, jelenleg ezzel még problémánk van. Nem javaslom azt, hogy legyen nemzeti nyilatkozat, azért nem, mert eh, ez károsít akkor, hogyha konfliktus lesz eh, a tanácsa, bár nem lehet, hogy nem bánnám én a konfliktus a tanácsa, de a a többletértéket kell bemutatnunk, és én ezt abban látom, ami benne van a papíron, ez a kontrollrendszer. Arra van szükségünk, hogy ezen kifizető hely, amely kifizeti a pénzeket minden évben, annak kell nyilatkozatot adnia arról, hogy annak kell egy arcot kapnia, nem csak egy papírnak kell lennie, nem csak egy audit nyilatkozatnak kellene lennie, és ezt a nyilatkozatot majd a nemzeti nyilatkozattal ki lehet építeni. Nem ellenezném ezt, de azt mondani, hogy vannak olyan tagállamok, ahol egy kifizetőhely van. Vannak olyan tagállamok, ahol például nálunk, Ném, ahol nálunk Németországban 17 ilyen kifizetőhely van. Hogyha ebből a 17 nyilatkozatból egy nemzeti nyilatkozatot csinálok, vagy Spanyolországnak is több kifizetőhelye van, vagy Olaszországnak is, hogyha ebből egyet csinálnak, az azt jelentene, hogy ezt a, ezeket a nyilatkozatot összefoglaljuk egy további nyilatkozattal, de ezt a további nyilatkozatot is majd auditálni kell, és ezen is lesz még egy auditi, auditáló rendszer. És e, ehhez nekem nincsen kedvem. Tehát egy többletértéket kell találni, ezt nem látom még, de a következő reform értelmében azt kell mondanunk, hogy legyen egy nemzeti nyilatkozat. Én ezt nem ellenezném, és lehet, hogy még sikerül is valakinek megmutatni a többlet értékét, de én ezt mi nem látom. Az lenne a jó, hogyha mi a, el, elkerülnénk az ellentmondásokat a költségvetési rendeletben, mert az eddigi egyszerűség hiánya abból fakad, hogy vannak olyan szektorális rendeletek, amelyek ellentmondásak a költségvetési rendelettel szemben, vagy olyanok a szabályok, hogy állandóan figyelembe kell venni ezeket, hogyha európai pénzeket kezelünk. Beszéltem a shared managementről, most pedig rátérek az indirect managementre, a többi szervezettel, főként az EEB. Az Európai Bizottság az UNO, az, UN, az ENSZ vagy az UNDP kapcsán tett javaslatot, el kell képzelni azt, hogy az Európai Bizottság miért nem hoz létre úgynevezett trust fundokat, és nem tudom, mert inkább ilyen ö, utólagos elnözések vannak, lehet, hogy egy módosítás lenne egy szükség, hogy azt mondanánk, hogy nem csak az a trust fund nem csak humanitárius események esetén lenne felhasználható. El kellene mondani azt is, hogy miért lenne jó, hogyha ezt megtennénk. Az EHB-ről már beszéltem. Úgy gondolom, hogy az indirect management kérdését figyelembe kell venni, meg kell nézni, hogy kinek adjuk a pénzünket, kire bízzuk a pénzünket. Az eszközök felosztása, a PPP-k, ezek már megvannak eszközként, az ügynökségek, jövőben is többet kell majd megszervezniük, ezeket ellenőrizni kell, ellenőrizni kell, hogyan költik el az európai pénzeket. A pénzügyi eszközökről is beszélnünk kell, van két cikk, a költségvetési rendeletben a régi ö, értelmezés szerint 120B120C, itt ö, általános ö, kötelezettségvállalással vannak összekötve. Ezek túlságosan messzire mennek, mert a bizottság azt mondja, hogy ezt majd a később a végrehajtási rendelkezésekben beszélünk erről, erre nem lesz befolyásunk itt igazából. Itt olyan kiadásokról van szó, amelyeknek szükségszerűnek kell lenniük. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az EIB ez még adóparadicsomokban is működik. Támogatások. Támogatások itt ennek kapcsán kevés ö, módosítás van, az egyik a legfontosabb, ez a kamatok ö, megszüntetése az előzetes finanszírozásra. Ezt 2006-ban a bizottság már a reform kapcsán végrehajtott. Megnéztem, hogy mi voltunk ezzel, nem, nem mi voltunk, akik ezt akarták. A bizottság most ezt megszünteti, ezt szerintem támogathatjuk mert ez volt a kutatás területről az egyik fő gond, és ezért ez egy jó reform ilyen szempontból. Megpróbálunk néhány még kritikus, pontot a nem, nem kormányzati szervek részéről figyelembe venni, számos dokumentum van, hogy mit kell még elérnünk, gyorsabb kifizetéseket a kedvezményeztek számára, gyorsabb támogatási eljárás, a költségvetés ellenőrzési bizottságban ott volt a kutatási biztos, és a hetedik kutatási keretprogramban még mindig van 380 nap, tehát több mint két évet telik, hogy lezárjanak egy szerződést, ezt is rövidíteni kellene. Ezen kívül még a támogatható költségek, a, forgal, a héja, itt is tettünk módosításokat a, a HIA e támogathatóságával, amikor elbuktunk, de szerintem ez fontos lenne. Forschung, auch die Frage von Kostenzentren und arra is kell koncentrálni, hogy mit teszünk a személyi költségekkel. Két-három évig ezt halogattuk, most módosítókat kell tennünk. A költségvetési rendeletnek van egy speciális része a kutatás. A kutatásra építhettünk. A bizottság egy átdolgozást akart. Itt nem szeretném, hogy itt egyszerűsítgessünk, aztán ebből nem lesz semmi, mert néhány intézkedést nem fogadnak el. Az ITRE szakbizottságban erre igazából senki nem figyel. Tehát itt a múlt tapasztalatára építhetünk, a CNAS, akkor 14 milliót kellett kifizetnünk. Úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatokat is bele kell vonni a költségvetési rendeletbe. Utolsó téma a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok. Az Európai Parlamentnek igazából ezt magának kell kezelnie, és minden kötelezettségvállalást magának kell kezelnie. A költségvetési rendelet a fő tényeket kell, hogy kezelje, és később még lehet a mellékes dolgokkal foglalkozni. Tehát a, a fő dolgokat, hogyha ezeket a végrehajtási rendelkezésekre halasztjuk, azt nem tartom helyesnek. Úgy vélem, hogy a Lisszaboni szerződés előnye e, ebben a formában mutatkozhat meg. Ennyit szerettem volna elmondani, és hát várom a véleményüket. Merci, Madame rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony, ezt a prezentációt rendkívül világos volt, és mint nagy ugye úgy, úgy, úgy látjuk, annak a tekintélye, hogy gyakorlatilag ön maga az ön személyében egy szakbizottság, és nagyon örülök annak, hogy a végrehajtó bizottságnak a javaslata, az új javaslata pont abban az irányba mutat, mint amelyet ön kívánatosnak tart, de hát arra van szükség, hogy észszerű határidőn belül mindezt tető alá hozzuk. Először is Gájer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ne aggódjanak, én rövidebben fogok beszélni, mint Gressler kollega nő. Néhány eh, pont azért felvetnék. A frakciónkban a költségvetési rendelet reformjával kapcsolatban három súlypontot határoztuk meg. Egyik az, hogy egyszerűsíteni szeretnénk, és eh, akik ismerik Gressle eh, asszony elképzeléseit, azok gondolják, hogy ezeket támogatjuk. Ezen kívül azt is meg kell néznünk, hogy hol, hogy lehet a komplexitást, a bonyolultságot csökkenteni. A szabályozások rendkívül bonyolultak. Ezek abból fakadnak, hogy van egy költségvetési rendeletünk, és van egy szektorális szabályozás is, amely a költségvetési rendelettel ellentétes, ellentmond neki, vagy már önmagában is ellentétes a, gyakran még a tagállamokra is vonatkozik ez. Számos eh, esetet ismerek észak Westfáliából, ahol eh, a költségvetési rendelet az Európai Unió részéről nem passzol egyáltalán, számos gond van, a hatóságok nem tudják, hogyan kell eh, eljárniuk, valamilyen szabályt meg kell szegniük, vagy a saját országokért, vagy pedig a, az európai szabályt. Ezen kívül ezeket, ezek az ellentétes szabályok gyakran a, kezdem, kezdem, a kedvezményezeteknél csapódnak le, nem tudják, hogy mit kell tenniük. Az európai projektek kapcsán azt kellene mondani, hogy ezt és ezt várjuk el. Lehet, hogy ezek az ellentmondások ahhoz vezetnek, hogy valaki nem kér már európai pénzt, mert túlságosan bonyolult, gyakran nem is tudják a kezd, kedvezményezettek, hogy itt ellentmondások vannak a nemzeti, illetve európai szabályok között, és csak azt látták, hogy nehézségek voltak az európai pénzekkel kapcsolatban, és ezért nem is kérnek soha többet ebből. Az Európai Parlamentben a governance problémáját is meg kell oldanunk, meg kell oldani azt, hogy hogyan fogjuk az ellentétes szektorális rendelkezéseket megoldani, a szakbizottságban kell erről beszélni, hogy hogyan lehet megadályozni azt, hogy ellentmondásos szabályokat vezessenek be. Az elfogadható kockázat, illetve a hiba kockázathoz hozzászólva elmondhatom, ez egy hosszú vita, mit lehet tenni. Egyetemben benne van ez a szerződésben, tehát valamit tennünk kell, meg kell néznünk, hogy mi az elfogadható hiba rizikó. Ez egy nyílt politikai vita az Európai Bizottság részéről, amit eddig olvastam, azt nem igazán tartom meggyőzőnek, mert itt nagyon jól kidolgozott papírokat látok, az ellenőrzések költségeit összehasonlítják azok hasznosságával, Természetesen minden adófizetőnek el lehet mondani ezt, hogy nincs értelme annak, hogy 30 ezer eurót kiadjunk egy olyan auditra, amely, amelyel csak egy 30 eurós hibát találunk, de nem lehet azt, hogy azt mondjuk, hogy hogy minden politikai szektor számára ezt kiszámoljuk, mert így nem az elfogadható hiba rizikót számoljuk ki, hanem az elfogadható hiba százalékot, és ez nagy politikai problémákat vonhat maga után. Szerintem tovább kell még erről vitáznunk, és arra kell törekednünk, hogy a könyvvizsgálók a pénzáramlási rendszert meg tudják ítélni, annak szempontjából, hogy hol van a e, rizikó, de ez inkább egy menedzsment eszköz, nem pedig egy e, hiba számolási alap, amelyek egyébként is együtt kell élnünk. Én úgy vélem, hogy egy ilyenfajta eljárás az Európai Uniónak káros e, lenne. A nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban szerintem ezt meg kellene tartani, Én nem bánom, hogyha a tanácssal itt vitánk lesz. Inge Gressle aggájait meg tudom érteni, hiszen ismerem én is Németországot, és Németország számára például federális államként bonyolultabb, mint egy olyan ország számára, csak egy kifizető hely van, és ezt meg kell gondolnunk a tagállamok kezelik az európai pénzek 80%-át, a Költségvetési Bizottságban mindig beszélünk arról, hogy a tagállamokban mennyi hiba történt, akármilyen okból, de abból is fakadhat ez, hogy nem megfelelően bánnak az európai pénzekkel, és a tagállamokat nem lehet mentesíteni e, ez alól. Azt szeretném, ha azt szeretném, hogyha egy nemzeti számvevő szék adna ki egy nyilatkozatot, vagy akár a pénzügyminiszter azt mondaná, hogy igen, bízhattok abban, hogy jól bántunk az európai pénzekkel. Köszönöm szépen, Mulder úr két szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Ingeborg Gresslének a nagyon elkötelezett, lelkes munkáért és a javaslataiért. Néhány dolgot szeretnék mondani a Management Declaration témával kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy mindenképpen folytatni kell ezt az utat, és ragaszkodni kell ehhez. Már csak azért is, mert az Európai Számbevőszék és más bíróságok is, nemzeti számbevőszékek is jónak találják, és az intézmény közi megállapodásban ugye megállapodtunk a tanácssal. ebben a megállapodásban nagyon sok mindenben megállapodtunk, amelyet nem realizált, nem valósított meg a tanács. A további érvelés, a harmadik érvelés a szövetségi államokról, Belgium, Ausztria, Németország, Spanyolországra vonatkoztatva. Igen, igaz az, hogy az intézményközi megállapodásban mindenképpen kellene, hogy legyen utalás erre a témára, hogyha létezik egy nyilatkozat Bajorországból, egy miniszter által, vagy pedig Katalóniából, akkor azt mindenképpen arra utalni kell, mert itt politikailag felelős személyeknek igenis olyan nyilatkozatokat kell tenni, amelyek valósak, nem pedig valótlanok. Éppen ezért mindenképpen ragaszkodnék a nemzeti nyilatkozatokhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Talán kicsi kis rövid észrevételem észrevételed lenne, rendben megadom, de lényeg legyen rövid, mert Goldman is kérdésekkel átkérünk. Megérem, hogy rövid leszek. Amire szükségünk van, az egy saját európai költségvetési jog. Miért adjuk ki a pénzt, miért adjuk át a végrehajtási rendelkezéseket a különböző hatóságnak, azt azt csinálnak, amit akarnak tehát úgy gondolom, hogy mindenki számára egységes szabályokra van szükség, Jána. A helyzet a nemzeti gyakorlatokkal kapcsolatban, itt nagyon fontos számomra a kifizető helyeknek a nyilatkozata. Minden, nyila, minden kifizető hely azt nyilatkozta, hogy minden oké, okay, viszont hogyha a szemvőszék oda megy, akkor óriási problémákat lehet látni. A célom az az, hogy valóban egy hiteles nyilatkozatot kapjunk a, a kivizető helyektől. Nem ellenzem ezt, de hogyha erre rá tudjuk őket venni, hogy elmondják a problémáikat, akkor már valamit tényleg nyertünk. És el kell mondjam, hogy ami tényleg nehéz a számövőszékeken, nagyon érzékenyek, mindenkinek megvannak a saját elvei, a számvevőszékeket kell magunk mellé állítani, hogy ők auditálják a kifizető helyeket, és akkor erre építhetne az európai számvevőszék. Most egyfajta modellt kellene kiépíteni, és ha valami meg van, akkor mi, arra mindig azt mondják, hogy nem jó. Érdekes folyamat ez, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm, meghallgattak. Très bien, merci beaucoup. Je crois que nous a... Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy szépen előre tudunk jutni, mind a tartalmi kérdésekben, mind pedig az ajánlásokban, amelyek még megfogalmazottak a kollégák részéről. Köszönetet mondok akkor a jelentéstevőnek, és javaslom, hogy a mai délutánunkat zárjuk azzal, hogy megadjuk a szót Godmanis úrnak. Javaslom azt, tisztelt jelentéstevő úr, hogy mind a kettő jelentését prezentálja, tehát a 13-as és 14-es napirendi pontokat, csak úgy, mint a módosítókat, azért, hogy egy olyan eszme cserére kerítsünk sort, amely lehetővé teszi utána egyből a szavazást. Ugye fontos jelentésekről van szó, de sok módosító nem született, úgyhogy már most ezt a szavazást le tudjuk folytatni. Jelentéstevő úr, öni a szó. Köszönöm szépen nem szeretnék önöket untatni, ugyanis a 13 dosszióiban minden számadatot megtalálnak. Az egyedüli dolog, amit szeretnék elmondani, hogy mi is van-e táblázatok mögött. Nem tudom, hogy mi a helyzet a más tagállamokra vonatkoztatva, de az én országomra vonatkoztatva azt látjuk, hogy a teljesítés, teljesítmény nem igazán jó mindenhol, már csak azért is, mert mondjuk vegyük a regionális projekteket, programokat, vannak olyanok, amelyek vállalkozással, innovációval foglalkozik, és ezeken a területen sokkal jobb a teljesítmény, mint mondjuk az infrastruktúra területén, vagy az innováció és a vállalkozások területén. Most ez is a szociális alapokhoz tartozik, szociális alaphoz tartozik. Az emberek ugye, ö, ö, foglalkoznak olyan programokkal, amelyek a foglalkoztatással és az emberi vagy humán erőforrásokkal foglalkozik. Lettországban kétszer rosszabb a helyzet a második alprogramokat illetően, és nem tudom, hogy mi a helyzet a többi országban, de a bankrendszer társfinanszírozása az egyik oka ennek a problémának. Ugyanis a bankok nem szívesen társfinanszíroznak projekteket, és nagyon sok mindent, például a soft területén nagyon jól alkalmaznak, különböző területeken, például a a szolgáltatások területén, a foglalkoztatás területén már más a helyzet. A következő elem az az, hogy felhívnám a figyelmet egy dologra. Mi is a, a cél? Mit célzunk meg? Plusz 17% a regionális alapra évente, és a szociális alapra. Plusz 11% a kohéziós alapra, hogyha levonjuk a dossziéból a január 10 tartó időszakot, mármint 2010. január 10-ig tartó időszakot, akkor azt látjuk, hogy 10%-kal kell növelnünk a, az adatokat. A kohéziós alap esetében 8% volt az abszorpciós ráta, és 3%-ot lehet növelni. A következő táblázaton 9%-os volt a teljesítmény növekedés. Én tagja vagyok a Regi Bizottságnak is, és minden alkalommal megpróbáltam elmagyarázni az embereknek ezeket a táblázatokat, de nem igazán érdekli a Regi Bizottság tagjait, az elnököt sem. Aztán Hárt úrral találkoztam, és mindennapi adatokkal látott el, és egy év után számításokat végeztem, és most már a helyzetet jónak találom. A bizottságnak egy olyan politikája van, hogy nem akar se kritizálni, se nevén nevezni senkit, de matematikailag egész egyszerűen ki lehet számítani, hogy mely országok azok, amelyek teljesen rosszak, teljes rossz teljesítménnyel vannak a, a plusz egy vagy plusz, plusz négy százalékos abszorpciós rátákkal élnek. Éppen ezért úgy tűnik, hogy az én kísérleteim arra, hogy ezt a témát felvessem a regi bizottságban, hát nem igazán volt sikeres, hmm, mert ugye azt mondhatják, hogy a, tehát a költségvetés hibáztathatnák akkor, hogyha a teljesítmények nem realizálódnak. Súrján úr vezeti azt a speciális bizottságot, amely azzal foglalkozik, hogy hogyan valósulnak meg a tervek. A eredetileg ugye az új kohéziós politikáról beszéltünk. Egy új beruházással kapcsolatos megállapodás született, nem csak pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatosan, hatékonysággal kapcsolatosan, de azt hiszem, hogy ha megnézzük a két utolsó ö, ö, táblázatot, a három alapra vonatkoztatva, akkor látjuk a, azt, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. A pénzügyi tervet megvalósítják, sokan viszont a minőséget kell megnézni. A minőség az nem mindig kielégítő. Tehát úgy gondolom, hogy ezekre az elemekre kell a figyelmet fordítani, szinergiával kell foglalkozni, de nem akarom elviccelni a dolgot, a helyzet sokkal súlyosabb. A különböző programok sok esetben nagyon keverednek, bizonyos dolgok megvalósulnak, mások nem. Éppen ezért nem tudja az ember sok esetben, hogy mi, mi a különbség bizonyos területeken, például a regionális fejlesztés, a vidékfejlesztés terén különböző hatáskörökbe tartoznak bizonyos területek, aztán azt látjuk, hogy van egy 22%-os átlag ö, ráta. Az én országomban ez egy kicsit jobb, ez 32%-os. Vannak olyan speciális programok, amelyek lehetővé teszik például, hogy előnyugdíjazásba kerüljön valaki, aztán a különböző teljesítményrátákat, ha megnézzük, akkor van, ahol elég rossz a teljesítés. A Sure, Sure Bizottság is foglalkozik ezzel a témával, aztán ott van a mezőgazdaság, erről ma is volt szó, ugye sokszor átcsoportosításokra kerül sor, innen elveszünk pénzt, aztán oda teszünk, például Görögország 6-szor, 7-szer többet kap támogatást, mint mi. Azt hiszem, hogy meg kell kérni a vezetőinket, hogy egy kicsit figyeljenek oda erre. Természetesen ellenőrizni kell a támogatásra adott összegek sorsát bizonyos országok egész egyszerűen nem foglalkoznak-e a számadatokkal. Hát jelenleg ez a helyzet, de azért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa ezt a véleményt, a javaslatokat, és a módosítókat is várom. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Hát ez egy kiváló munka, kiváló munka. Nem csak azt fogom javasolni a, a Regi Bizottság elnökének, hogy találkozzunk, hogy ö, megvitassuk, hogy ö, mik lesznek a politikai ö, konklúziók ezzel kapcsolatosan, tehát ez egy formális vélemény, de mindenképpen ö, figyelembe veszem ezt a javaslatot. A jelentéstevő most nincs a teremben, de, de Bálcáni asszony is mindenképpen figyelembe veszi ezeket a javaslatokat a 2012-es költségvetésre vonatkoztatva, és a Sura, Sura Bizottság vezetője is, aki itt van, szintén mm, figyelemmel kíséri a helyzetet. Minél kevesebb a rendelkezésre álló pénz, annál jobban kell felhasználni sok országban nem, ha nem valósulnak meg projektek, akkor ez ö, pazarlást jelent politikai szinten is. Az én országomban is meglepett az, hogy amikor összehasonlítottam a regionális politika megvalósítását, a, tehát a vidéki területeken, valamint a közös agrárpolitika második pillérét összehasonlítottuk, különböző miniszterek hatáskörébe tartozott ez a két téma, az előirányzott összegek felhasználása különböző volt, nagyon nagy volt a projektek közötti különbség, éppen ezért javítani kell a helyzeten, és ezeket a folyamatokat most egy hatáskörbe fogjuk mindenképpen terelni, egy miniszter alá. Kivételesen most átérünk a szavazásra e két jelentéssel kapcsolatosan tehát a kohéziós politika programjainak végrehajtásáról szóló jelentésről van szó, és a jövőbeli szinergiák és az ERFA és egyéb struktúrális alapok közötti hatékonyság növeléséről szóló jelentés. Tehát két jelentésről van szó. Az első jelentéssel kapcsolatosan két szóbeli módosító indítványunk van. Nem, bocsánat, mondja az elnök, elnézést, egy egy, tehát két módosító, egy szóbeli módosító. A jelentéstevő úr mm, akar szólni, a, tehát a szóbeli módosítóit be akarja mutatni? Értem, arról van itt szó, ugye, hogy aktualizálják a számadatokat, itt egészen szemben frissebb számadatokról van szó. Jó, rendben van, így akkor, akkor nincs kérdés, tehát szavazásra bocsátom. Akkor blogban szavazásra a két szóbeli és az írott módosító. Tehát ki szavaz-e három módosító mellett blogban. Köszönöm. Ki szavaz ellene? tartózkodik? Egyhangulag fogadtuk el. Önhős Ön egy hős. A másik jelentéssel kapcsolatosan nincs módosító. Tehát szavazásra bocsátom, kiszavaz mellette, köszönöm, kiszavaz ellene. Van egy, egy valaki ellene, és egy ö, tartózkodás, ez egy kicsit jó, rosszabb. Köszönöm szépen. Gratulálok a jelentéstevőnknek. Arról döntöttünk, hogy holnapra halasztjuk az ingatlanpolitika témáját, a 17-es rendi pontot, ugyanis Ó Sullivan úr szeretne jelen lenni, és akkor ez holnap reggel kerül megvitatásra, ugyanis nagyon fontos téma, és az igazgató úr, aki kapcsolatban van önökkel, és nagyra értékeli az önök munkája, munkáját, szeretne itt lenni és válaszolni a kérdéseikre. Tehát azt javaslom most, hogy függesszük fel a, az ülést 5 percre, és utána kezdődik a koordinátorok ülése, és akkor így a tolmácsok munkáját is igénybe vehetjük még fél órára. Köszönöm szépen!